Okay, good afternoon. I'd like to draw your attention um, to the meetings. Jó napot kívánok! Start. Lassan csapjunk a lovak közé, hölgyeim és uraim. Először is szeretném, hogyha elfogadnánk első napi rendi pontként magát a napi rend tervezetet. Úgy látom, hogy nincs senkinek ellenvetése, ezért hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy fél négy és öt között arról beszélgethetünk, hogy az emberjogi tanácsról mi a az álláspontunk, egy új tanulmányt fognak bemutatni, 5 és 6 óra között pedig az első eszmecserére kerül sor az emberjogi tanács emberjogi munkacsoportjának, a kohomnak az állandó elnökével, Engelbart Tajermannal fogunk eszmecserét folytatni, akit külön üdvözlök körünkben. Szokatlan módon 6-tól egészen 8 óráig folytatódik az ülésünk, mivel az adhok delegációnk visszatért Tunéziából tegnap, és közös ülést tartunk a külügyi bizottsággal és a Magreb országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttséggel, és a február 3-6 közötti Tunéziában járt eseti küldöttség, adhok küldöttség jelentését fogjuk meghallgatni a tunéziai eh, forradalommal kapcsolatban roppant izgalmas, eh, soha nem látott helyzet alakult ki. Reményre adok ott, de veszélyekkel is jár a helyzet. Nem tudom, hogy mondhatok-e ilyet, de támogatunk kell a forradalmat. Itt az elnöki székből nem minden nap mondhatok ilyesmit, de azt hiszem, hogy most megtehetem. Kettes napi rendi pont a tavaly szeptember 30-ai ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Az, um, az elnök közleményei a hármas napi rendi pont alatt felhívnám a figyelmeket egy olyan tragédiára. David Kato kiszúl esette. Disturbing events around the globe, I think it's necessary. Fontosnak tartom, hogy felhívjuk a figyelmet az a halálesetre, halálesetre, sőt, egy gyilkosságra egy ugandai emberjogi aktivista, aki a az LGBT jogok harcosa is volt. David Kato többször járt itt az Európai Parlamentben is, és legutóbb az Emberjogi Bizottságban vett részt egy ülésen, az emberi jogok és az ÉT az Európai Unió szerepe címet viselte. Ez a meghallgatás tavaly november 30-án beszélt arról a helyzetről, arról a veszélyes helyzetről, amelyben a, az ugandai e, meleg közösség tagjai találják magukat. A Rolling Stone magazin, nem az amerikai Rolling Stone, hanem egy másik Rolling Stone magazin fotóriportját osztotta meg velünk, amely az ismert homoszexuálisok nevét tette közzé, akiket akiket emiatt üldöztek. Nagyon szomorú hír ez tehát. David Kato halálhíre január 26-án érkezett meg, akkor tud, szereztünk erről tudomást, a saját otthonában gyilkolták meg és az AKC parlamenti közgyűlés társelnökével és az LGBT jogok munkacsoportjának társelnökével együtt kiadtunk egy közleményt az emberjogi aktivista, az említett emberjogi aktivista eh, halálával kapcsolatban. Aggodalmunkat fejeztünk ki azzal kapcsolatban, hogy mi lesz Ugandában a meleg közösség tagjaival, és 2010. decemberében a plenáris ülés is elfogadott egy állásfoglalást, amely a kampalai EU-s küldöttséget is feszültotta arra, hogy biztosítsa David Kétó biztonságos hazatérését. Szeretnék egy pár másodpercet megosztani önökkel abból a prezentációból, amit november végén tartott itt az Európai Parlament falai között azt javaslom, hogy a rövid klipet követően egy perces néma gyászsal emlékezzünk meg erről a bátor emberről, aki az emberi jogokért az utolsó leheleteig harcolt. Kérem, hogy tegyék fel a fejhallgatójukat, hogy hallhassák David Kato prezentációját. What is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 So we will remember David Cato. Megőrizzük emlékét. Elképesztő belegondolni is, hogy pár héttel ezelőtt még itt volt közöttünk, itt járt közöttünk, és hogy ami a tagottunk, hogy biztonságban visszatérhetek Kampolába, szomorú véget ért a sorsa. Az elnök közleményeivel folytatom. Ezen a héten a parlament Egyiptommal nyilván sokat foglalkozik majd, ahol a tüntetések egyre intenzívebbé eh, váltak. Az ENSZ beszámolói alapján eh, azt tudjuk, hogy több mint 300-an vesztették az életüket, 3000-en sérültek meg, több száz ember tartóztattak le. A, nem az internet szolgáltatásokat pár napig teljesen beszüntették, így gyakorlatilag elvágták a kapcsolatokat a külvilággal. Január 30-án visszavonták a rendőri erőket az utcákról, ami egy biztonsági vákumot hozott létre az emberjogi, az ENSZ emberjogi fő biztossága kinyilvánította, hogy teljesen elképesztő és hallatlan, hogy az utcákról teljesen kivonulnak a rendőrök és így a lakosságot jelentős veszélynek tették ki. Ki a, ki a felelős azért, hogy az embereket ilyen veszélybe sodorták. Az ő külügyi tanácsa január 31-én rendjére tűzte az egyiptomi fejleményeket. A miniszterek felszólították a hatóságokat, hogy a demokratikus átalakulást, az alapjogok és az emberjogok tiszteletben tartásával vezényeljék le, illetve az intézményi reformok segítségét az Amnesty International és a Human Rights Watch eh, képviselőit letartóztatták a rendőrök, a helyi rendőrök, egyéb újságírókkal és eh, emberjogi aktivistákkal együtt. Pénteken, mikor erről tudomást szereztünk, Tunisban eh, kiadtunk egy közleményt, amelyben elítéltük ezeket a fejleményeket. A legfrissebb információnk az, hogy a, azt hiszem, hogy azzal mindenki egyetérthet, hogy felszólítjuk a szerveket arra, hogy mindenkit engedjenek szabadon, aki törvénytelenül tartanak fogva, és demokratikus alapelvek mentén vezényeljék le az átalakulást. Ez kell, ezen fogotartottak szabadon bocsátása kell, hogy legyen az új kormány első lépése, hiszen különben a demokratikus erők szempontjából nem tudják komolyan venni a szerveket. Holnap reggel 9 órakor egy különleges ülésre kerül sor, a Masrek küldöttség és a külügyi bizottság közös ülése lesz ez Egyiptom témájában. Bizonyára önök közül sokan kívánnak majd részt venni ezen az ülésen. Az utolsó bejelentésem, utolsó előtti, javítja magát az elnök asszony, a parlament ezt 2011-es e, fontos pénzügyi eszköz felülvizsgálatát most zárja le, a demokratizálódási e, pénzügyi eszközről beszélünk, ezt támogatjuk ezt az eszközt, de hangsúlyozzuk, hogy az elmúlt, e, ahogy ezt megtettük már korábban is az évek alatt, hogy a demokrácia előmozdítása és az ember jogi szükséghelyzetek esetében alkalmazandó, amikor más eszköz nem áll rendelkezésre. Ezen kívül a lehető legnagyobb mértékben a civil társadalomra és a politikai eh, szereplőkre kell, hogy koncentráljon. Ez volt az az alapvető üzenetünk, amelyet a két előadóval, Lochbiller és Gál képviselőasszonyokkal eh, tartottunk. Szeretnénk, hogy az Európai Parlament az eszközprioritásainak meghatározásában nagyobb szerepet eh, kapna, a február másodikán a szavazás többsége fenntartotta azokat a módosítókat, amelyeket első olvasatban beterjesztettünk. Az Európai Parlament mindössze annyit kér, hogy a Lisszaboni szerződés rendelkezéseit alkalmazzák a felhatalmazáson alapuló jogi oktusokra vonatkozóan, hiszen az európai demokratizálódás és emberjogi eszközre vonatkozik a delegált, azaz felhatalmazáson alapuló jogi aktus és annak minden szabálya. Végezetül. Az a levél, amit az, az OMC T-től, ettől a Genfi székhelyű kínzás elleni nemzetközi szervezettől kaptunk, amely felszólítja a, svisz, a svájci kormányzatot arra, hogy tegyen eleget a felelősségének, hiszen ha megjelenik Svájcban George Bush volt amerikai elnök, Eh, a könyv bemutatója apropóján. Nos, a e fontos nemzetközi szervezet főtitkárával találkoztam ma, és a, ő beszámolt arról, hogy George Bush eh, svájci meghívását visszavonták. Gondolom nem ellenzik azt, hogyha a svájci elnöknek írunk egy levelet, amelyben köszönetet mondunk, eh, ezen bátor tettet ért. Persze nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a következménye, de mégis eh, ez a kínzás nemzetközi szervezet ezzel óriási sikert könyvelt el. Now, uh, we are coming to the, the main uh, parts of our meeting to... Nos, azt hiszem, hogy ezzel az elnök közleményeinek végére értünk és folytathatjuk az érdemi napirendi pontokkal. Az Európai Jogi Tanácsra több napirendi pont is vonatkozik. Ennek a roppant fontos testületnek a felülvizsgálatáról készül egy tanulmány. A felülvizsgálat most folyik Genfben és New Yorkban. Júliusra kell, hogy lezáruljon ez a folyamat. A mi albizottságunk egy tanulmányt Eh, rendelt meg ezzel kapcsolatban, amelyet mindjárt bemutatnak nekünk, amely azt vizsgálja, hogy az Európai Uniónak mi a szerepe az emberjogi tanácsban. 2006-ban állt föl egyébként ez az emberjogi tanács, és a tanulmány azt is vizsgálja, hogy általában a fölülvizsgálat folyamatában az Európai Unió milyen szerepet játszhat. Problémás volt korábban, eh, az Európai Unió nehezen tudott eh, emberjogi témákban pozitív napirend kialakításához hozzájárulni, azonban az Európai Külügyi Szolgálattal, illetve annak felállításával és az Emberjogi Főigazgatóság felállítása, valamit egyébként külön üdvözlünk, nos úgy véljük, hogy az Európai Unió vonatkozó szakpolitikáját innen kell, hogy irányítsák. Ugyanakkor, mivel az Európai Unió nem tagja az Emberjogi Tanácsnak, hiszen csak az egyes tagállamok lehetnek egyenként tagjai, itt gyakorlati kérdések is felmerülnek a politika formálással kapcsolatban. Remélem, hogy a ma bemutatandó tanulmány segítségével közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy eldöntsük, hogy hogyan tovább. Dr. Karen Smith, Smith asszony, igen, hol is ül, igen, üdvözöljük a körünkben, aki a a londoni közgazdaságtudományi és politológiai e, egyetem oktatója, és aki majd bemutatja nekünk ezt a általunk megrendelt e, tanulmányt, amelyet egyébként az ülés alatt mindenki megkap majd. Smith asszony az európai e, az egyetemen belül a felel a külpolitikai témáért, illetve Firenzei Európai Jean professzor is volt a Firenzei Európai European College-ban, és Analin díjat is megkapta az európai külpolitikai és biztonságpolitikai kutatásokban való kimagasló munkájáért, Smith asszony rengeteg vonatkozó témájú könyv és cikk szerzője, üdvözöljük még egyszer itt a körünkben, és kérem, hogy ossza meg velünk a tanulmány legfontosabb következtetéseit. Remélem, hogy ezt 10 percbe be tudja sű, bele tudja sűríteni, ezt követően pedig remélhetőleg egy roppant érdekes eszmecserét folytathatunk, majd erről parancsoljon Smith asszony. All right, I, um, have conduct... Köszönöm szépen. Én készítettem el ezt a tanulmányt, illetve az Emberi Jogi Tanácsról, valamint az Európai Unióról szól ez a jelentés. Megnéztem azt is, hogy az Európai Unió milyen szerepet vállal az Emberi Jogi Tanácsban 2006-os felállítása óta. Először is a belső és a külső hatékonyságot vizsgáltam, hogy milyen, hat, mennyire tölt be hatékony szerepet az Európai Unió az Emberi Jogi Tanácsban. A véleményem szerint vegyes a kép, hiszen az Emberi Jogi Tanács napirendjét, illetve eredményeit más dolgok határozták meg, például az Iszlám Tanács és Afrika Tanács, valamint el kell mondani, hogy az Európai Unió nem foglalkozott azzal, hogy az emberi jogi sértéseket napirendre tegye. Izolálódott, és sajnos nem sikerült hatékonyan érvényesíteni az akaratát. Ezért látjuk, hogy milyen kihívásokkal kell küzdenie az Európai Uniónak, amikor az Európai Unió egy politizált intézményt szeretne befolyásolni, és az észak-déli megosztottság mentén működik. Nehéz tehát az érdekérvényesítés, de azt is meg kell mondani, hogy gyengeségekkel küzd az Európai Unió, a koordinációs folyamat lassú, és először is a belső egységre törekszik, ez azonban a külső hatékonyságot sérti, károsítja, a tagállamok is megosztottak a legfontosabb kérdésekben. Az Európai Unió pedig vonakodott attól, hogy állásfoglalásokat hozzon létre országonként, azonban ez visszafelé sülhet el, hiszen így nem lehet megfelelően beszélni az egyes országok helyzetéről, az Európai Unió általában konszenzust szeretné elérni, ez azonban a legkisebb, a leg, legminimálisabb szintű közös megállapodást próbálja előre mozdítani, és nem feltétlenül hatékony. Ami a koalícióépítést illeti, ez is általában korlátozott, és csak nem ellentmondásos kérdések esetében működik. Ezen kívül, kívül a Brüsszel, Brüsszel és Genf között elég nagy a szakadék, és az emberi jogi tanács nem megfelelően integrált más külpolitikai területekben. Ezen kívül az emberi jogi tanács felülvizsgálatával is foglalkozik ez a tanulmány. Ez jelenleg folyik, és a következő hónapokban ér majd véget. Az Európai Unió aktív szerepet vállalt ebben a folyamatban, elég határozott javaslatokat tett az emberi jogi tanács működésének javítására. Ennek a felülvizsgálatnak az eredménye valószínűleg csak minimális előrelépést jelent majd. A munkaterhet illetően, illetve annak megosztását illetően az emberi jogi tanácsban egy kicsit megpróbálja kezelhetőbbé tenni a dolgokat, teret nyújtani a vitáknak. Amennyiben az emberi jogi tanástól azt várnánk, hogy ennél több eredményt mutasson föl, akkor azt javaslom, hogy a következő dolgokhoz kellene ragaszkodni. Ki kellene mondani, hogy nem jó az, hogy a regionális csoportok határozzák meg, hogy kiket kellene jelölni. Megfelelő választási rendszer nélkül nem lehet, nem lehet megfelelő egyensúlyt kialakítani. Az Európai Uniónak független képviselőket, illetve mandátumokat kellene létrehoznia, illetve ehhez kapcsolódó vitákat a rendesülések keretében. Ezen kívül a bizottsági mechanizmus ellen is föl kell, hogy emelje a hangját. Hangsúlyozni kell azt is, hogy szélesebb körű eszközökre van szükség az egyes országok helyzetének elemzésekor. Meg kell védeni azt, hogy országspecifikus mandátumokkal foglalkozzunk. Támogatni kell a emberi jogi főbiztos függetlenségét, illetve meg kell győződni arról is, hogy ez nem, az emberi jogi tanács nem ellenőrzi ezt a hivatalt. Ezen kívül további javaslatokkal él annak érdekében, hogy megerő, megerősítse az EU szerepét a tanácsban, méghozzá a lehető legsürgősebben. Az emberi jogi tanácsban arra kell összpontosítani, hogy széleskörű megállapodásra, egyetértésre lehessen jutni, és így megerősítsük a tanácsot, és így az teljesítheti az emberi jog védelmére vonatkozó feladatát. Az a delegáció nagy mértékben segíthat, segíthet ennek a feladatnak az ellátásában. Az Európai Unió a külügyi kapcsolatokon belül kell, hogy szerepet vállaljon a Genfi tanácsban, és fontos, hogy a főképviselő, illetve helyettesei lobby tevékenységet folytathassanak a fővárosokban az emberi jogi tanács mellett. A harmadik országok által betöltött szerep témája kell, hogy legyen az Európai Unió két oldalú tárgyalásainak minden harmadik országgal, de különösen az EU stratégiai partnereivel. Az Európai Uniónak explicitebben kell fogalmaznia, amikor ragaszkodik a Genfi javaslataihoz, álláspontjaihoz, különösen akkor, amikor ez nem nyert támogatást. A Genfi EU delegációnak kiemelkedő szerepet kell vállalnia, koordinációs üléseket kell vezetnie, ugyanígy fel kell vállalnia a kapcsolatok ápolását harmadik országokkal, ugyanígy az EU külkapcsolatai terén is fontos szerepet kell bevállalnia azonban nem képviselheti ez a delegáció az Európai Uniót az Emberi Jogi Tanácsban, hiszen ez károsan érintheti az Európai Unió hatékonyságát, például a felszólalású idő csökkenhet, és egyensúly hiány alakulhat ki. A blokkok közötti politikát csökkentheti az Európai Unió, hogyha kevesebb esetben szólal föl az Európai Unió nevében. A háttérben ehelyett egy üzenetet kellene megerősíteni, amelyet különböző hangokkal mondunk el, tehát a tagállamok nevében. Országszintű állásfoglalásokat állásfoglásokat kell létrehozni, és meg kell osztani ezt a terhet a tagállamok között. Így jobb támogatással, nagyobb kapacitással ambiciózusabb lehet az Európai Unió az emberi jogi tanácsban, és ez kiemelkedő célja kell, hogy legyen az EU külkapcsolatainak. Ezen kívül az Európai Uniónak aktív szerepet kell vállalnia, széleskörű eszközöket kell alkalmazni az emberi jogsértések kapcsán, és ez segíthet az Emberi Jogi Tanácsnak abban, hogy mandátumát teljesítse. Köszönöm szépen. Thank you very much indeed, Dr. Smith. I think it's very interesting. Köszönjük, Smith asszony. Roppant érdekes hallani, hogy hogyan tudjuk hallatni a hangunkat, hogyan tudunk egy hangban szólni, Nagyon fontos, hogy az éves állásfoglalásainkban elfogadott ajánlásainknak megfelelően lépjünk fel, főként annak érdekében, hogy az ember jogi biztos függetlenségét megerősítsük és hatáskörét kiterjesszük, illetve az a javaslat erre vonatkozik, hogy hangosabban emeljük fel a hangunkat az egyes országokban kialakult helyzet kapcsán, ez is roppant hasznos számunkra. Mint mindig, idén is küldünk egy kis küldöttséget március 16-18 között. Találkozunk majd a lehető legtöbb tagállammal, harmadik országgal, civil szervezettel, különleges képviselőkkel, megbízottakkal, minél többen, Mielőtt megnyitám a vitát, azt szeretném javasolni, hogy a Tajerman úr és Görc úr to get used to that. a külügyi szolgálat képviseletében vannak itt. Arvinson eh, asszony, nem tudom, szeretne a képviselők előtt ön is hozzászólni, hiszen ön képviseli az ENSZ emberjogi eh, főbiztosának brüsszeli hivatalát? Hogyha mindenki szemre elfogadható, akkor Tajerman úrnak adnám meg a szót, aki az első állandó elnöke a KOHOM emberjogi munka tanácsnak. Um... Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, és köszönöm szépen a meghívást erre a mai ülésre. És üdvözlöm ezt a vitát, ez egy olyan kérdés, amelyről beszélni fogok, és egy ülését elnököltem a kohomnak eddig. A következő ö, ülésünk csütörtökön lesz, és előkészítjük azt, hogy mi lesz az EU prioritás az átkövetkező üléseken, illetve áttekintjük majd az emberi jogi, emberi jogi tanács üléseit, munkáját és még azelőtt teszük ezt meg, hogy minden megkezdődne New Yorkban. Az bemutatott tanulmányt szeretnénk megvizsgálni, és szeretnénk ezt megvitatni részletesen a kollégáinkkal Genfben, New Yorkban, illetve a tagállamokban is. Röviden szeretnék kitérni néhány pontra, amelyet az előadásban is felvetettek. A fő kihívások, amelyekkel az EU-nak szembe kell néznie az emberi tanács kapcsán, ezeket már sikerült azonosítani a különböző tanulmányokban az elmúlt években, de ezt láthatjuk a mindennapi munkánkban is, mert hogyha szembenézünk a kihívásokkal, és megpróbáljuk megvizsgálni a problémákat, akkor ezeket látjuk. Úgy véljük, hogy számos lépést már megtettek annak érdekében, hogy ezekkel foglalkozzanak és javítsák a teljesítményünket az emberi tanácsban. Néhány szót szeretnék szólni az ajánlásokról, általánosságban az emberi tanácsról, illetve az EU kapcsolatáról ezt illetően. Ami Genfben történik az emberi jogi tanácsban, azt nem szabad, hogy elszigetelt legyen attól, ami Brüsszelben történik. Ez össze kell kötődjön a külügyi politikánkkal, és figyelni kell erre a multilaterális, a bilaterális felépésünk során. Például a vallásszabadság kapcsán lehet látni ezt a, ezt a kapcsolatot. Egyetértünk abban, hogy ezt az együttműködést javítani kell, és a kohom fontos szerepet játszhat abban, hogy stratégiai iránymutatást adjon Genf irányába, és hogy összekösse a fő politikai irányokat. Az egyik eszköz, amelyet szeretnénk megragadni, az az, hogy erősítsük a regionális munkacsoportokkal a munkánkat. Ennek egy példája az a megközelítés, ami a következő napi rendünk, a közel-keleti emberi jogi tanácsülés. Ez nem csak a kohom kollégákkal szeretnénk ezt megmutatni, hanem a regionális kollégáinkkal is. Abban is egyetértünk, hogy ami az emberi jogi tanácson történik, annak el kell érnie az Európai Unió döntéshozatalának legmagasabb fokait, és ezért fontos számunkra az, hogy már évek óta először az Európai Uniót az Emberi Jogi Tanács szintjén, a legmagasabb szintjén fogják képviselni. 28-án Eston asszony is e, elmegy erre a találkozóra. Ezen kívül az is nagyon fontos, hogy most először 2005 óta lesz egy e, külügyi e, tanács megbeszélés az emberi jogi tanácsülését megelőzően, tehát reméljük, hogy a Kohomban és Genfben tényleg sikerül legmagasabb szintre vinni ezeket a megbeszéléseket. Ezen kívül tovább kell javítanunk a teljesítményünket. Számos lépést történt már Genfben, illetve a közülésen és az Michel Dilemans, az elődöm, a belga ellenség alatt már járt itt, és beszámolt a 15. üléséről az emberi tanácsnak, illetve a közülésről is, és nagyon pozitív pontokról tudott beszámolni. Az is, hogy felvettünk bilaterális kérdéseket, illetve bilaterális kapcsolatunk során beszélünk az emlő kérdésekről, ez is egy előrelépés. Számos országgal már videokonferenciákat hozzunk létre, csak azért, hogy megvitassuk az emberi tanács előkészítését. Az elkövetkező hetekben lesz hasonló találkozunk számos országgal, például Marokkóval vagy Dél-Afrikával is. És így már rátértek arra a kérdésre is, hogy azt mondták, hogy sokkal bátrabban kell fellépnie az eh, Európai Uniónak, és eh, az emberi tanács fő célja az az, hogy a specifikus emberi helyzetekkel szembenézzen, amikor azok felvetődnek. Amikor létrehozták az emberi tanást, akkor azt mondtuk, hogy azért kell ez, hogy valós időben tudjunk az emberi kérésekkel eh, foglalkozni, és valóban ezt tesszük. Tehát az Európai Unió is szeretné hozzájárulni ahhoz, hogy az amerikai tanács foglalkozzon a sürgős helyzetekkel, amikor azok előfordulnak úgy, hogy külön üléseket is tartunk akár. Ez is egy nagyon fontos kérdés, amely a áttekintéshez kötődik. Létrejött az elmúlt években egyfajta szövetség a lehetséges tagjelölt országok között azt is láthattuk, hogy az, hogyha országspecifikus kezdeményezéseket hozunk létre, az nagyon nehéz, és néha nagyon bonyolult, problematikus lehet. Például Sri Lankával kapcsolatban láthattuk ezt. Ezen kívül állandóan szembe kell néznünk hasonló helyzetekkel. Van egyfajta feszültség a regionális eh, megközelítések eh, kapcsán, egyfajta egyensúlyra kell törekedni, de reméljük, hogy az áttekintési e folyamatban sikerül majd előépést tennünk, és sikerül majd az eszköztárunkat is javítani. Még két pontot szeretnék kiemelni. Az EU politikái, az emberi jogi tanácsban. Nagyon fontos az, hogy amikor a multilaterális munkáról, a kohon munkájáról beszélünk, akkor ebben az új keretben nagyon be kell vonnunk az egyes tagállamokat, és ki kell használni az ő tapasztalataikat, hiszen ezzel jobban együtt tudunk működni. Ez azt is jelenti például, hogy aktívan kell részt venni a vitákban, jobban ki kell akartani a belső álláspontunkat, de az is fontos, hogy az Európai Uniót meghallgassák, erős hangon szólaljon fel. Nagyon fontos, hogy az elnökség részéről az erős hang, de biztosítani kell azt, és mindig ezt szerettük volna, hogy az Európai Unió álláspontját a lehető legszélesebb körben tárjuk fel. És ebben a, az értelemben már hallhattuk azt, hogy a hatékonyság szempontjából, nem pedig a Lisszaboni szerződés végrehajtása szempontjából, de a munkánk hatékonysága szempontjából a multilaterális fórumokon nagyon fontos az, hogy így lépjen fel az Európai Unió a közgyűlésen. Továbbra is nagyon erős szerepet kell vállalnunk a tagállamok részéről, támogatni kell azt, hogy az üzletünk átjusson. Ami pedig az áttekintést magát illeti, itt is van számos pont, amit már elmondtak. Megpróbálunk mindent megtenni egyrésztről azért, hogy ezt a felülvizsgálatot felhasználhassuk arra, hogy az emberi tanács munkáját javítsuk, illetve a szisztematikus hiányosságokat kiküszöböljük. Két évvel ezelőtt megkezdtük belsőleg kifejleszteni az álláspontunkat, és megpróbáltunk innovatív ötletekkel előállni, nem csak álláspontokkal, hanem valóban jó ötletekkel is sokat értünk el, együtt kollektívan, már számos ország regionális együttműködéseket hoz létre, és különböző elképzeléseket kínálnak, például hogy hogyan lehetne javítani az egyes országok helyzetét, hogyan lehetne bizonyos elő, előrébb vívő ezeket létrehozni. És amikor azt lát, arról van szó, hogy sürgős helyzetekre reagáljon a tanács, akkor van egyfajta önállás annak irányában, hogy bizonyos elemeit a tanácsmunkájának megerősítsünk, és nagyon nehéz tárgyalási folyamat áll előttünk Genfben. Ahogy tudják, a Gelfi Onda részéről ma el, először vitatjuk meg ezt álláspontot, és részletes megjegyzéseket fogunk fűzni ehhez, és szeretném hangsúlyozni az Amerikai Tanács elnökével kapcsolatban, hogy nagyon fontos az, hogy a Genfi folyamat ne csak a munka folyamattal foglalkozzon, vagy az emberi tanácsnak a munkájával, hanem más aspektusokkal is, például egyes országok helyzetével. Nagyon fontos az, hogy a Genfi folyamat csak az első lépés, további tárgyalásokra van szükség New Yorkban, például a tagság minőséget illetően, illetve az egyes országok munkáját illetően. Elnök, köszönöm szépen Tojermán úrnak ezt a nagyon áttekintő beszámolót, azt illetően, hogy az Európai Uniónak mit kell tennie ezen felülvizsgálat során. Görc úr szeretne bármit mondani mindezekhez. Hörc úr, nem köszönöm szépen, ugyanazon teamhez tartozunk, ezért nem kívánok hozzászólni. Elnök, örülök annak, hogy ön ugyanannak a csapatnak a tagja, mert ez a nagyon jó csapat. Linnea Arvidsson. Many thanks. Uh, I think a lot of uh, the good ideas. Köszönöm szépen ezeket a nagyon jó ötleteket, amelyeket bemutattak nekünk, és köszönöm szépen Smith asszonynak a mutatóját is. Szeretném felhívni a figyelmüket a főképviselő uh, irodájának uh, álláspontjára. Ezt uh, körbeadtuk, és hajlandó vagyok arra, hogy megmutassuk önökkel ezeket. És három rövid pontot szeretnék megemlíteni. Ezt mint dr. Smith, mint mások is megelmítették ezt, szeretnénk, hogyha az emberi tanács mind a sürgető, mind pedig a kronikus helyzetekre reagálna, és ehhez a megfelelő eszköztárra van szükség. Tehát nem csak speciális ülések kerülhetnek itt szóba, nem csak a rendes ülések, hanem lehet, hogy a különböző ülések között is lehetne tartani üléseket. Azt is javasolták, hogy Genfből esetleg más helyre rakják át néha az üléseket, hogy jobban tudjunk egymással kapcsolatban lenni. Az az ötlet is felmerült, hogy lehetne olyan ülést is tartani, amikor nem lesz specifikus eredménye. Másodszorban a speciális eljárásokkal kapcsolatban a speciális eljárások függetlensége rendkívül fontos számunkra. Három pontom lenne ezt illetően. Először is, amikor arról van szó, hogy egy eljárási szabályzat lé- jöjjön létre a műveletekkel kapcsolatban, akkor úgy vegyük, hogy ennek a létrehozásához önszabályozó ö, testületekre van szükség, Másodszorban mivel őket is majd monitorozzák, ez nagyon fontos az, hogy értékeljük az egyes országokat is, hogy azok hogyan működnek együtt egymással, hogy például nem működnek együtt a látogatások során, ezeket is lehetne másfajta mechanizmus által megvizsgálni. A harmadik pont egy technikai jellegű pont, mivel nincs az üléseken elegendő idő, különleges eljárások jöttek létre ahhoz, hogy a tagokkal tárgyalni lehessen, és ezt korlátozzák azt, hogy sokaknak kell bemutatni a jelentésüket egyedülőleg, és ez nem igazán uh, generál jó vitát, ezért vissza kellene térni ahhoz, hogy egy vita legyen jelentéskészítőként, független szakértőnként, hogy valóban jobban tudjunk a tagokkal tárgyalni. Utolsó pontként pedig, amikor a saját függetlenségünkről van szó, akkor le kell szögezni azt, hogy ez rendkívül fontos számunkra, és a főképviselő szeretné ezt továbbra is fenntartani, ez továbbra is nagyon fontos számunkra, de hogyha kell, akkor további részletekkel is tudok szolgálni. Köszönöm szépen Árvincon asszonynak, most pedig megadom a szót a kollégáknak, Loch Bieler asszony, aki az LPNS e munkacsoportjának tagja, és a közülésen részt is vett. Köszönöm szépen, különböző pontjaim lennének, és köszönöm szépen Smith asszonynak ezt a jelentést, és ezt természetesen még el kell olvasnunk, hogy ezt igazán fel tudjuk dolgozni. Nagyon fontos az, hogy az EU erős maradjon az ország specifikus ajánlásokat illetően. Ez tudom, nagyon nehéz. Az emberek is tudtóráján belül az emberi jogokat megsértőket nem lehet másképp felelősségre vonni. Az Európai Uniónak sokkal inkább össze kell egyeztetnie az ensz az emberjogi tevékenységét, és hadd mondjak egy példát, például a frontex kapcsolatos vélemény létrehozása, ennek során én könnyűnek tartottam azt mondani, hogy igen, az EU-nak, illetve, illetve ennek az ügynökségnek figyelembe kellene vennie azt a tudást és azt a fajta tekintét, szaktekintét, amit az emberi jogi főbiztos képvisel, és meg kell nézni az UPR-t a az emberi helyzetet illetően, de azt tudtam meg, hogy ez nem lehetséges. Tehát utalunk az UNHCR-re, viszont nem szükségszerűen a többi intézményre, és az EU részéről, a parlament részéről úgy gondolom, hogy hangsúlyoznunk kellene azt, hogy ezt a, ezeket a szakértői véleményeket figyelembe kell venni, nem szabad létrehozni kettős struktúrákat az Európai Unió részéről. Azt is elmondta, ön, hogy az Európai Uniónak nem egy blokkként kell fellépnie, sőt pont ellenkezőleg. Itt eh, én ezt elsőként hallom, ez ön ellentmondás, mert az ENSZ-ben a közgyűlés idején az EU elveszítette egy határozatot, és nem tudtunk egyhangulag felszólalni, és ez nem ellentmondás, és Toyerman úr is elmondta, hogy ez a proaktív bilaterális megközelítés mellett áll. Ahogy mondtam, nem mindent olvastam el, amit leírt, csak néhány dolgot tudtam kiemelni, de én itt ebben egyfajta ellentmondást látok itt Tojáman úrhoz is ez, e- intézem ezt a e, kérdést. Beszélt a, arról, hogy nagyon erősek a e, blokkok az emberi tanácsban, és gyakran ezek akadályoznak bizonyos döntéseket, de az egyformán gondolkodók csoportjában például Egyiptom egy nagyon erős szerepvállaló volt. Tudom, hogy változik a politika, a diplomaták viszont megmaradnak. Remélem, hogy a látható változások által Egyiptomban lehet, lesznek politikai változások is abban, hogy hogyan lehetne sokkal komolyabban fellépni az emberi jogok megsértésével szemben, és a jövőben szeretném azt öntől megtudni, hogy ez nem csökkenti-e az egyformán gondolkodó országok álláspontját, akik egyes országokkal szembeni határozatokat elleneznek. Köszönjük. Ha jól látom, akkor más nem kért szót így Smith asszonyt kellene ezen a ponton meghallgatni. Várjuk az ön reakcióit. Professzor asszony. Szerintem a fejlettebb megerősített státusz a fő kérdés. Nem azt mondom, hogy az emberi tanácsból teljesen tűnjön el az EU blokkként, blokk képviselete. Mégis automatikus ellenkezést válthat ki, még a mérsékelten demokratikus déli országokból is. Ennek a veszélye legalábbis igen nagy. Egy olyan légkör alakulhat ki az emberjogi tanácsban, amely rettenetesen átpolitizált, ezért eh, nehéz a blokkoktól, az adott blokkoktól elszakadniuk az országoknak. Ha például eh, biztonsági tanács állandó vagy is helyre pályázik egy ország, akkor nagyon nehéz elszakadni a attól a blokktól, amelyben találja magát. Ebben a helyzetben tehát az Európai Unió, mint a sri lankai esetben is láttuk, nem rendelkezik megfelelő többséggel, manőverezési lehetőséggel és megfelelő eszközökkel. Így tehát a, a számok, a többség az EU ellen játszhat az emberi tanácsban. Így nem biztos, hogy az érvek erőssége alapján dől el, hogy hogyan alakul a helyzet. Még egyszer mondom, átpolitizált, túlpolitizált a helyzet. Nem az a kérdés, hogy hogyan lehet az Európai Unió nagyobb szerepet játszó erő a, a nemzetközi politika színpadán, hanem inkább az a kérdés, hogy hogyan tudja előre moz, előmozdítani az Európai Unió és a tagállamai az emberjogi helyzetet. A sodás egy olyan gyakorlat, amit mindenképpen valahogy meg kell törni, hiszen az Európai Unió is egy blokként viselkedik, akkor csak megerősíti ezt a blokkosodást, ahogy azt láttuk az ENSZ közgyűléses szavazáson is legutóbb. Senkinek sem jó, senkinek sem segít, főként nem az ember jogi szempontoknak, céloknak nem segít. Persze, egy hangúbban, koordináltabban és a prioritások mentén kell eljárni az Európai Uniós tagállamoknak, tehát a háttérben igenis sokkal jobban, határozottabban, szorosabban együttműködve kell felépnie, ugyanakkor az, hogy egy emberként viselkedik, eh, egy azonos üzenetet eh, kommunikál, azt inkább úgy kell elképzelni, hogy a sok uniós tagállam ugyanazt az üzenetet próbálja más-más eh, hangon, kis különbséggel, ugye a tagállami különbséggel előadni, ez teljesen belefér. Tehát ezzel mint egy teret teremtenek az uniós tagállamok a vitának. Ha az emberjogi tanácsban egy ilyen megerősített státusz eh, lenne az EU-nak, akkor ez mit jelentene a tagállamok számára? Esetleg a hozzászólási idő csökken a tagállamok esetében? Vagy a hozzászólási prioritások tekintetében úgyis a tagállamok szólnának hozzá először. Tehát, hogyha ilyen megerősített státuszt kíván elérni az Európai Unió az Emberjogi Tanácsban, akkor más blokkok is ezt e, kívánnák elérni. Még megint csak semmire nem menne ezzel a megközelítéssel az Európai Unió. Tehát nem arról van szó, hogy kevesebbet tesz az Európai Unió, nem, az Európai Uniónak jobban szervezetnek kell lennie, sőt, még csak ez sem igaz, igazából csak jobban kell prezentálni magunkat. Több több unió nem feltétlenül jelent jót, vagy jobbat az emberjogi tanácsban. Nekem az enhanced status megerősített státusza eh, kapcsolatban ez az álláspontom. Ennyit szerettem volna most elsőre elmondani. Thank you, Dr. Smith. Um, what came to... Köszönöm szépen, Dr. Smith, ezt a választ. Az jutott eszembe, hogy jó lenne, hogyha egy kicsit tisztázná Mire gondolt akkor, amikor azt mondta, hogy integrálnia kellene az emberi jogi tanácsi álláspontokat az EU külpolitikájával. Itt a külügyi szolgálat képviselőjére is tekintek. Azt hiszem, hogy fontos lenne pontosan érteni, hogy mire gondolt, hiszen nem tudunk jól lépni akkor, hogyha nem, a jobb kéz nem tudja, hogy mit tesz a bal. És azt hiszem, hogy a külpolitikai területen ez az egyik legnagyobb kihívás számunkra. A politika, politikák koherenciája, a politikák eh, integrációja, és ez az albizottság keményen küzdött azért, hogy megfelelő struktúrák álljanak föl, és az emberi jogok integrálódhassanak az Európai Unió külpolitikai fellépéseibe. Ez egyáltalán nem könnyű, de azt hiszem, hogy új helyzetben vagyunk, és ezt talán át tudjuk ültetni a gyakorlatba, mint ezt az integrációt. Nem tudom, hogy kére valaki szót, kívánne valaki választ adni erre a kérdésre. Először Pródi úrnak adom meg a szót, hiszen ő már régóta szót kért. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden. Schmidt asszony álláspontjára reagálva, hogyha megnézzük az Afrikai Uniót, azt látjuk, hogy a tagállamok is különböző álláspontokat képviselnek, és néha nagyon nehéz a közös nevező kialakítása. kialakítása. Ez igaz az emberi jogokra is, Afrika pedig kezdett ismét visszafordulni ezekhez a dolgokhoz, foglalkozni ezekkel a dolgokkal, nem látok itt tehát ellentmondást. Ez a két dolog kéz a kézben jár, egy öntetőre kell föllépnünk, egy hanggal, meg kell próbálni szövetségeket kovácsolni, észben tartva a hosszú távú érdekeket számomra. Az Európai Külügyi szolgálat rendkívül érdekes és hasznos a konvergencia kialakításához. Ha ezt meg tudjuk valósítani, akkor ez mindenki számára jobb, különösen az emberi jogi kérdéseket előre lehet mozdítani ezáltal. Ezt nem konfliktusként értelmezném, Meg kell próbálnunk minden tőlünk telhetőt megtenni mindkét vonalon, hiszen itt a szinergia nagymértékben előre mozdíthatja ügyünket. Köszönöm szépen, Pródi úr, mondja az elnök asszony. Valóban, akkor talán kicsit bővebben kibonthatjuk, hogy miről is szól ez a paradoxon ez a kérdés, ami paradoxonnak tűnik. Először Tajemen úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, valóban. Ezek olyan kérdések, amelyekkel mindig is birkózunk. Egyértelmű, nem adhatjuk föl az EU-t az ENSZ miatt, hogy így fogalmazzuk. A, nem mondhatjuk azt, hogy a Lisszaboni szerződés eh, nem e, érvényesíthető Genfben, vagy New Yorkban, vagy máshol. Érvényesíteni kell azt, és a belső teljesítményünket javítani kell, ugyanígy Genfben, is hatékonyabbá kell tenni az Európai Unió szintű koordinációt. Ez mindig is napi volt ez a kérdés. Politikai szempontból is egy érzékeny kérdésre van szó. Az Európai Uniós tagállamoknak határozott szerepet kell adni a teher megosztásban, gondolok itt az ENSZ-re, illetve más szervezetekre, meg kell erősíteni ezt a struktúrát, hiszen különben a delegáció nem tudja elvégezni a munkáját, fontos, hogy összefogjunk, kollektívan végezzük el ezt. Ezen kívül innovatív megközelítésekre van szükség. Az egyik ezek közül az, hogy egy az üzenet, de több hangon mondjuk el ezt az üzenetet. Ami az emberi jogi tanács felülvizsgálatát illeti, azt látjuk, hogy az Európai Unió jól teljesített, azonban a tanulmányban mégis azt látjuk, hogy a javaslataink nem igazán jut, érvényesültek. Jobb lenne tehát valahogy hatékonyabban működtetni ezeket a struktúrákat. Aztán vannak még különböző modellek, például a halálbüntetéssel kapcsolatos kezdeményezésekre gondolok. Természetesen itt fontos szerepük van a regionális szövetségeseknek, hiszen kulcsfontosságú partnerekkel dolgozunk együtt különböző régiókban. Ez történt a múltban, de ez történik a jelenlegi közgyűlés előtt is, például a melegjogokat érintően. Van egy csoport, aki az egész kezdeményezést vezeti, az Európai Unió pedig ezt támogatja. Meg kell nézni, hogy ezt a rendszert hogyan tudjuk továbbvinni. Ezek a régiók közötti szövetség, szövetségek megkérdőjelezednek akkor, amikor egyes országok helyzetét kell figyelembe venni, hiszen vannak olyan országok, amelyek esetleg nem akarnak részt venni egy-egy ilyen kezdeményezésben. Például bizonyos ázsiai, illetve afrikai országokbeli kérdésekre gondolok. Ezen kívül azt is látni kell, hogy az emberi jogi tanácsban kicsit más a hangulat, mint New Yorkban a közgyűlésen. Azt látjuk, hogy New Yorkban több mindent el tudunk érni, mint Genfben, Nos, hogyan léphetünk ezen túl egyes kezdeményezések esetében? Ez a kérdés. Aztán ugyanez igaz az emberi jogi tanács felülvizsgálatára. Aztán még egy gondolat, az utolsó megjegyzés. Az emberi jogi tanácsban a tagállamok véleménye változhat. Ugye azt láttuk, hogy esetleg egy nap Egyiptom határozottan kiáll az emberi jogok mellett, és megkérdőjeleződik az, hogy a tanács mennyiben tudja az egyes országok helyzetét kezelni, figyelembe venni. Vannak olyan országok, amelyek saját országaikban jól teljesítenek az emberi jogok területén, mégis az emberi jogi tanácsban nem vetik föl az emberi jogi kérdéseket a harmadik országokkal szemben. Ezek az Európai Uniónak fontos stratégiai partnerei, megpróbáljuk ezeket az országokat bevonni az emberi jogi kérdések megvitatásába az ENSZ keretein belül. Köszönöm. Dr. Schmidt, szeretnék eh, arra kérdésre válaszolni, amely az emberi jogok integrálását illeti. Azt kell látni, hogy mennyire veszik komolyan az emberi jogokat a tagállamok, és milyen fajta prioritást adnak az emberi jogoknak. Ez egy sokkal szélesebb körű kérdés, és nem szeretnék erre kifejezetten kitérni, de az alapvető feltételnek annak kell lennie, hogy az emberi jogokat egyre inkább prioritását teszik a formális kapcsolatok során. Hogyha ez így történik, akkor úgy gondolom, hogy akkor is meg kell néznünk, hogy ki támogatja az európaiakat az emberi tanácsban, ki szavaz velük, vagy ki nem szavaz velük, és sokkoló az, hogy nagyon sok olyan demokrácia van, még hogyha Egyiptom demokratikussá is válna, akkor sem biztos, hogy nyugatívá válna. Lehet, hogy hasonló dinamizmus lehet lelátni náluk, mint más demokráciáknál az úgynevezett fejlődő világban. Tehát fel kell törni ezeket a blokkokat, hogy lehessen racionális vitát folytatni az országok helyzetéről. Néhány belügyi helyzetben számos ország egyetért azzal, hogy ezeket, ezekkel foglalkozni kell. Azt, hogy ezt megtegyük, az egyik megoldás erre az az lehetne, hogy az Európai Unió a partnerei számára egyértelművé teszi azt, hogy ők figyelik azt, hogy mit csinálnak az emberi jogi tanácsban, mert nagyon sok állam elég nagyvonalú támogatást kap az EU-tól, vagy nagyvonalú kereskedelmi engedményeket kap az EU-tól, és néha ezek az országok nagyon hangosan szólalnak fel az Európai Unió tagállamainak emberjogi elképzeléseivel szemben az emberi tanácsban. És hogyha az emberi jogok nem csak a emberjogi párbeszédekben, hanem az EU és a stratégiai partnerek közötti párbeszédben is eh, előfordulnak, akkor a partnereket eh, rá lehet ébreszteni arra, hogy ezek az álláspontok igenis számítanak. Nem biztos, hogy barátságosnak eh, lehet azt tenni, hogyha például egy Sri Lankával szembeni indítványt nem szavaznak meg. Vagy hogyha furcsa ö, hozzáállásuk van a keleti partnerséggel szemben. Volt olyan is, hogy bizonyos indítványokkal megpróbálták akadály, megakadályozni a ö, emberi jogi vitákat bizonyos országokkal szemben. És sokkoló azt látni, hogy az EU-hoz kötődő országoktól kapjuk meg a támogatást. Ami Genfben történik, azt meg kell vitatni, hiszen annak az alapja itt van Brüsszelben, akkor, amikor harmadik országokkal tárgyalunk. Tehát sokkal szélesebb körben kell megnézni az emberi jogok kérdését, és az emberi jogi tanács egy fontos részét jelenti általánosságban az Európai Unió külpolitikájának. Elnök, köszönöm szépen, hamarosan lezárjuk ezt a vitát, és utolsó megjegyzésekhez Lochpiller asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, rövid leszek. Smith eh, asszony azt mondta, hogy vannak olyan országok, amelyek kötődnek az EU-hoz támogatások által. Arra is gondolnunk kell, hogy mindenfajta kommunikációs csatornát ki kell használnunk az USA kongresszusával, mert a kongresszus új elnöke, a kongresszusban a külügyi bizottság új elnöke határozottan azt mondta ez egyik magazinban, hogy az emberi tanács nem hoz eredményeket, miért kellene az usa ott részt vennie. Szerintem ezzel is foglalkoznunk kell. Ez eh, az emberi jogi tanács, egy erőlálló emberi jogi testület, és úgy vélem, hogy az USA-nak ezt támogatnia kellene. Nem úgy, mint az előző kormánynak, amely csak megfigyelői posztot vállalt. Elnök, köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy itt az ideje annak, hogy lapozzunk. De még mindig az ENSZ emberi jogi tanácsának területén maradunk, és az ötös napirendi pont következik, amely a Goldstone jelentés nyomon követése, és az ENSZ emberi jogi tanács által a gázai flottilla incidensről készített jelentés nyomon követése, ez a napirendi pont. Ahogy arról megállapodtunk az albizottság koordinátoraival, megpróbáltuk Goldstone bírót is elhívni ide, de sajnálatos módon nem volt elérhető, Elnézést kérek, minden magánbeszélgetést a termen kívül folytassuk. Through the UN office here in Brussels. Jelezte azt, hogy szívesen eljönne ide hozzánk Brüsszelbe az eszmecserére, bármilyen későbbi időpontban, akár csak Krisztián Tomusát, illetve Hina Gilani és ezt tennék a nyomon követési bizottság részéről, akik sajnos nem tudnak ma itt lenni más kötelezettségeik miatt. De itt van közöttünk Linnea Artvidson, az ENSZ főképviselőjének, regionális irodájának vezetője, és ő majd beszámol a helyzetről. Számos dokumentumot találhatnak a dossziéjukban, illetve e-maileket is kaptunk, megkaptuk magát a Goldstone jelentést is. Mindenki engedélyével most akkor körülbelül 8 percre megadom minden három meghívott vendégünknek a szót, először is Arvidsson asszonynak, utána Darak Mari következik majd, az Emberi Jogok Palesztin Központjának eh, jogi szakértője, a harmadik hozzászólónk pedig Miri Weingarten lesz, aki egy eh, zsidó-izraeli aktivista, aki jelenleg Londonban él, és ő Korábban a izraeli emberi jogok nemzetközi irodájának vezetője volt. Üdvözlöm Önöket itt körünkben, és azt kérem mindannyiuktól, hogy 8 percben szóljanak hozzá fejenként. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm még egyszer a meghívást és a lehetőséget. Röviden szeretnék beszélni arról, hogy mi történt azóta, mióta ezt a kijelentést az ENSZ gázai konfliktussal foglalkozó küldöttségének a jelentése, a Goldstone jelentés, illetve az úgynevezett gázai flotta, flotilla jelentés. A Goldstone jelentést 2009. szeptemberében nyújtotta be a Goston bizottság, több mint 570 oldalon tárgyalta azt a több mint 36 konkrét incidenst, amely 2008-9 során a gázai övezetben történt meg, és arra következtetésre jutott, hogy mind az izraeli, mind a palesztin um, fegyveres csoportok a Gáza övezetben a háborús bűnöket, sőt lehet, hogy emberiség elleni bűnöket is elkövettek. Felhívta a figyelmet arra, hogy ezeket ki kell laposan vizsgálni, és hogyha valóban elkövettek ilyen bűnöket, akkor a Nemzetközi Büntetőbíróság elé kell utalni az ügyeket. Mi történt ez azóta? 2010-ben az emberjogi tanács egy új független bizottságot hozott létre, amelynek feladata az, amely ennek a feladata az, hogy az Izrael állam és a palesztin hatóság vélt felelősségét próbálja tisztázni. Hívjuk ezt a follow-up bizottságnak. Ez az első jelentését pár hónappal ezelőtt nyújtotta be, amelyben a következő következtetésekre jutott. Először is a Izrael jó néhány incidenst kivizsgált, de csak négy esetben emeltek vádat, és csak egy esetben e, e, született elítélő e, bírósági ítélet hitelkártya lopásért. Mm, mm. A magas szintű döntéshozókat nem vizsgálta ki Izrael, és az emberjogi visszaéléseket Cisziordániai a konfliktus során elkövetett emberi visszaéléseket sem vizsgálta ki. Felmerülnek kérdések azzal kapcsolatban is, hogy a vizsgálat megfelelően független volt-e. A palesztin oldal vizsgálatait is értékelte ez a szakbizottság, falap bizottság, és arra a következtetésre jutott, hogy a palesztin hatóság egy független vizsgálóbizottságot állított fel, amely találkozott ezekkel az érintettekkel, és hogy a nemzetközi szabályoknak megfeleltek ezek a vizsgálatok. Ugyanakkor a palesztin hatóság vizsgáló bizottsága nem tudta a vádakat, a háborús bűnös, bűnökre utaló vádakat megfelelően kivizsgálni, mert nyilván a lokokból a gázai övezetben nem tudott megfelelő bejárással bírni. Ami a de facto gázai hatóság, ez a Hamas által felállított vizsgálóbizottságokat illeti. Nos, arra a következtetésre jutott a Follow-up Bizottság, hogy a Hamas komoly erőfeszítéseket nem tett a vádak kivizsgálására. Ezt követően a follow Bizottság mandátumát az Emberjogi Tanács meghosszabbította, és a napokban kezdte újra munkáját. Két független szakértő, Jerry McGowan Davis bíró és John Leonard Aspergian alkotják. A céljuk pedig az, hogy a jelenleg folyó vizsgálatokat értékeljék, figyelemmel kövessék, és a terveik szerint ellátogatnak a régióba annak érdekében, hogy az érintettekkel személyesen is eh, tárgyaljanak, és friss információhoz jussanak a folyó és lefolytatott vizsgálatokkal kapcsolatban. Az emberjogi tanácsnak a márciusi 16. ülésen fognak beszámolni, valószínűleg március 21-én, tehát ekkor már többet tudunk majd mondani. Mivel még van egy kis időm, a flotilla jelentéssel kapcsolatban röviden összefoglalnám ezt. Egy három tagú tényfeltáró bizottság írta ezt a jelentést, amelyet ha a tavalyi incidenst június másodikán, követő második napon állították fel. Kroll Hudson Phillips volt uh, eh, ICC bíró, Da Silva, Sierra Leonei különleges bírósági volt bíró, és Mary Shanti Darienból, aki a nők disz- diszkrimináció eh, ellenes eh, bizottságnak volt a tagja. 112 tanút hallgattak meg a munkájuk során, és arra következtetésre jutottak, hogy a nemzetközi jogok megsértése, nemzetközi humanitárius jog mm, megsértésére igenis sor került Izrael által a hajókon, illetve az izraeli fogatartások során. Konkrét következtetéseket is tartalmaz az jelentés az izraeli katonák viselkedésével kapcsolatban, például az önkényes kivégzésekkel kapcsolatban, és azt is kimondta, hogy a gázai blokád illegálisá vált az incidens idejére, a gázai civil lakosságra kifejtett hatása miatt, hiszen el, folytonos, elfogadhatatlan humanitárius veszélynek tette ki a civil lakosságot. Következtetéseket tett ez a jelentés, de konkrét ajánlásokat az emberjogi tanácsnak kell megtenni ez alapján. Pár hónappal ezelőtt napirendre tűzték ezt a jelentést a tanácsban, és eh, kértek egy faluabb jelentést, amelyet a, megint csak a márciusi emberjogi tanácsülésre fognak elkészíteni. A az emberjogi főbiztos Törökországtól, Izraeltől és a palesztin hatóságtól is kért információt arra vonatkozóan, hogy a kormányok eh, mit tettek ez ügyben, Erről az információról szintén a márciusi emberjogi tanácsülésen fog beszámolni. Eh, sokkal okosabbak leszünk márciusban már. Végezetül hadd mondjam el, hogy eh, az Goldstone eh, tényfeltáró bizottság, a follow-up bizottság, illetve a flotilla tényfeltáró bizottság, remélem, hogy nem túl zavaró, hogy ennyi mindenről beszélek egyszerre, tehát Izraelen eh, belül eh, együttműködőkészségről eh, nyertek tanulbiztonságot, ugyanakkor természetesen nyitottak voltak, bocsánat, ezek a bizottság természetesen nyitottak voltak az együttműködésre Izraellel, Izrael azonban hasonló fogadókészséget nem mutatott, e, és ezügyben a főképviselő sajnálatát fejezte ki. Pontosan 8 perc, köszönöm. Pontos volt és roppant érdekes, amit hallottunk öntől. Derek Murray a következő, a Pala- Palesztin Emberjogi Központtól. Parancsoljon! Jó estét kívánok mindenkinek. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt beszélhetek önöknek a hazai vizsgálatokról a Goldstone jelentés kapcsán. Megpróbálok nem túlságosan technikai szinten fogalmazni, mégis egy kicsit a nemzetközi jogról szólnék, mert mik a fő követelmények egy-egy ilyen vizsgálat kapcsán. Azt hiszem, hogy ez egy hasznos háttérismeret lehet. Az első és talán a legfontosabb követelmény az, hogy valós vizsgálatot kell végezni, amely hatékony. Mit jelent ez az? Mit jelent ez? Nem, tehát hatásos jogszolgáltatást kíván biztosítani a felelőseket megnevezi, és azokat felelősségre vonja. A második követelmény az, hogy független legyen a vizsgálat, és pártatlan, ez ugye egyértelmű, tehát független vizsgálatra van szükség, minden interferenciától mentes. Ezen kívül gyorsnak, időszerűnek kell lennie, illetve nyilvánosan átlátható kell, hogy legyen, Ez azt jelenti, hogy igazságot kell szolgáltatni, és ez látható is kell, hogy legyen. Először egy-két szót szólnék a palesztin vizsgálatokról, mint a gázai és a ramalai kormány bizottságokat hozott létre. Különböző szinten voltak ezek legitimek, illetve függetlenek. Vegyesek az eredmények, de a négy említett követelmény tekintetében nem mondhatjuk őket büntetőjogi vizsgálatoknak, hiszen nem tudtak felelősöket megnevezni, és büntetőjogi vizsgát nem indult ennek eredményeképpen. Tehát ez nem számít valós vizsgálatnak. Ami az izraeli oldalt illeti, itt már sokkal árnyaltabb a kép, az igazságszolgáltatás illúziója illúzióját valósították meg, valós vizsgálat nem volt a háttérben. Három alapvető problémát kell megneveznem ennek kapcsán. 1995-ben jött létre az a szervezet, tehát mintegy 15 éves gyakorlattal rendelkezik ez a vizsgáló szervezet. Az első pro- probléma a hatáskört illeti, hogy mivel is foglalkoznak ezek a vizsgálatok? Egy vizsgálat elindításakor azt feltételezzük, hogy megvan a jogi szabály és a kontextus. Ez azt jelenti, hogy csak akkor, akkor nyitnak vizsgálatot, hogyha ha a szabályok megsértéséről van szó. A második tény maga a vizsgálatnak a mechanizmusa. Két mechanizmust alkalmaztak, az első egy operatív információszolgáltatás, Ez egy katonai vizsgálat, amely katonai szempontból elemzi az eseményeket, és megpróbál tanulságokat levonni, és ennek kapcsán megvizsgálja, hogy a katonaságot mennyiben lehetne javítani. Tehát ez a katonai államoknak megfelelő eljárásmód, az, az a probléma ezzel, hogy itt büntetőjogi eljárás során alkalmazták, pedig ugye ez e, e, definíció szinten ellentmondás. Tehát minden, ami a vizsgálat során folyik, az névtelen, anonim, és nincsenek külső tanúk, amely a, a tények megfelelő vizsgálatát nem teszi lehetővé. És végül az utolsó és egyik legfontosabb tényező az, hogy a vizsgált végeredményeit nem lehet bíróság előtt használni. Hogyha a vizsgált döntését meg akarjuk kérdőjelezni, akkor bajban vagyunk, hiszen nincsenek konkrét eredmények ezért polgári szinten nem átlátható, és nincs mód felülvizsgálatra. A legfontosabb probléma a vizsgálatokkal az, hogy operatív briefingek kapcsán működnek, illetve ez alapján. Ezért szisztemikus problémát látunk a vizsgáltak lebonyolításában. Katonai és rendőri vizsgálatok folytak 2000 és 2007 között, mintegy 3400-an vesztették életüket a palesztin oldalról, és kb. 11 ezer sérült volt, tehát összesen ennek kapcsán 287 büntetőjogi vizsgálat indult útjára, ez pedig messze elmarad a vártól. 2006-ban több mint 760 eh, embert ítéltek el a kábítószeres ügyekben. Nagyon röviden pedig szeretnék beszélni arról, hogy eh, mi tárgyaltunk a katonasággal, és, és megpróbáltunk eh, a büntető törvénykönyvvel is foglalkozni. Mi most már azért felelünk, hogy a vizsgálatokat lefol- lefolytassuk. Tehát egyszerűen ez azt jelenti, hogy meg kell vizsgálnunk a, azt, hogy a döntés, amit meghoztak, az jogi szempontból helyes volt-e, vagy sem. Ezek olyan problémák, amelyek az egész rendszert illetik. Hogyha megnézzük azt, hogy mi történt a műveletek óta, az öntött ólom művelet óta, akkor azt láthatjuk, hogy 116 vizsgálat indult, és ebből 47 büntetőjogi eljárás volt tehát van egyfajta átfedés is. Hogyha ezt megnézzük a kontextusban, akkor több mint ezer panaszt vizsgáltunk meg, összesen 1048-at. Ezek vizsgálatok nagy részét most már lezártuk, és azt találtuk, hogy nagy részt helyesen jártak el, és gyakran azt láthattuk, hogy lezárták az ügyeket. Négy esetben történt vádemelés, és három esetben történt ítélet, és a legtöbb börtönbüntetést fosztogatás miatt szabták ki. Volt olyan katona, akit azért ítéltek el, mert egy gyermeket használt emberi pajsként, és négy vádemelés pedig két civil lelövése miatt történt. Köszönöm szépen elnök, köszönöm szépen marai úrnak. Most pedig szeretném megadni a szót Miri Weingardnak, aki egy eh, zsidó-izraeli aktivista, aki jelenleg Londonban él. Weingard asszony a szó. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy meghívtak. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy miért is ülök itt. Egy évvel ezelőtt már szóltam önökhez ugyanezen témában, akkoriban még három izraeli emberjogi szervezetet képviseltem, Ma az izraeli emberjogi szervezetek egy kicsit vonakodva szerepelnek nem, nemzetközi fórumokon, azért, mert eléggé megfélemtették a, a szervezeteket, akik részt vettek az elszámolthatatósági folyamatban. Nem csak, hogy megfélemlítenek bennünket, hanem e, még kriminalizálnak is bennünket. Ami pedig a belügyi vizsgálatokat illeti, elmondhatom, hogy az izraeli emberjogi szervezetek részt vettek abban, hogy nyomon kövessék a helyi vizsgálatokat, sok esetben egy koordináló módon is léptek fel a, a, a tanúkkal kapcsolatban is együttműködtek, és hasonló következtetéseket tudtunk levonni és ki is adtunk egy nyilatkozatot 2010-ben erről, mind a strukturális hiányosságokat illetően kiadtunk egy nyilatkozatot, és a lényeget illetően is azt láttuk, hogy nem igazán volt elszámoltatási folyamat, felelősségrevonási folyamat, pedig vannak arra vonatkozó bizonyítékok, hogy megsértették itt az emberi jogokkal szeptember óta, semmi új nem merült fel a lényeget illetően, tartalmat illetően. Újra megnyitottak egy vizsgálatot, amelyet már korábban lezártak a Szamuni család esetében. Ha emlékeznek erre, ez egy ismertebb eset volt, amikor a, ugyanazon család 13 tagját meggyilkolták. Annak ellenére, hogy elköltöztek arról a helyről, amelyet később megcéloztak. Itt uh, Carolina Maca vezető katonai tisztség viselővel folytatott egyenlások, és nem volt felelősségre vonás. Ami történt, az az volt, hogy a katonák sokról mindenről meséltek, akik részt vettek ezekben a támadásokban. Nem régiben egy dokumentum film is elkészült, Elkadráj eh, izraeli dokumentumfilmes részéről és itt beszámolnak az általános atmoszféráról, csak azért mondom ezt el, mert ez releváns az egyik legnagyobb váddal kapcsolatban, amit a Goldstone jelentése kapcsolatban elmondanak. A jelentés arra jutott, hogy számos támadás a civil infrastruktúrák ellen irányult, tehát a civilekre céloztak, és ennek hatása volt a nemzetközi jogi jogszabályok szempontjából, hogyha ez tényleg célzott volt. És a katonák azt mondták, hogy arra azt parancsolták meg nekik, hogy célozzanak egy csirkefarmra, és ott nem volt semmilyen fajta katonai infrastruktúra. A spekulációkat megerősítve, minél több információ kerül napvilágra, annál több izraeli megfigyelő jut arra, hogy sok minden igaz volt a Goldstein jelentésben. Függetlenül attól sok mindent, ami sok mindent eh, nem tartottak eh, objektívnak. Szeptember óta volt egy másik jelentés és amit Izrael adott ki, és ez nem kötődik közvetlenül a gázai támadásokhoz, vagy akár a tényfeltáró misszióhoz. Ez a jelentés azért fontos, mert ez kötődik a blokádhoz, és a Goldstone jelentésben is ez benne van, és arra jutottak ebben a másik jelentésben, hogy ez a lezárás, ez a blokád, ez legális volt. És a következő jelentést márciusban adják majd közre az emberi tanácsban, és ez majd sokkal jobban fog foglalkozni a büntetlenség kérdésével az izraeli rendszeren belül és úgy gondoljuk, hogy sokkal jobban tudunk ezt majd hozzászólni, és hogy melyiség, még egy dolog szeptember óta, tegnap Anat Kam, egy korábbi izraeli katona, 23 éves, őt elítélték azért, mert titkos dokumentumokat tartott magánál, és valószínűleg 10 évre fogják ítélni, és ezen dokumentumok tartalmazzák azt, hogy Izraelek megsértették az emberi jogokat. A központi irányítás által történt ez. És annak ellenére, hogy ez az információ lejárt, ezt az információt ö, ö, mégis felhasználták és elítélték ott. Ami pedig a szervezeteket illeti, elmondhatom, hogy az elmúlt héten két dolog történt. Az egyik az az volt, hogy az izraeli emberi szervezetek külföldi támogatását kezdték el vizsgálni, erre van egy jogszabály, két vizsgáló bizottság jött létre az izraeli parlamentben, és idézem, a szervezetek megvizsgálják a külföldi dolgozókat is, és a másik pedig azt vizsgálja, hogy mit tettek az állam ellen, ezek a, ezeket a bizottságokat jóvá hagyták, ezek már működnek, és a végső plenárisan fognak ö, szavazni majd erről. A támogatásra szóló jogszabályt másik vagy harmadik olvasatban fogják megszavazni, és lehet, hogy megváltoztatják másodjára is majd a megfogalmazást. Lehet, hogy emlékeznek arra, hogy nagyon drákói volt az első megfogalmazás, azt mondták, hogy hogy a emberjogi szervezetnek úgy kell legözteltetniük magukat, mint a politikai pártoknak. Később ezt enyhítették, de most már van egyfajta koordináció a vizsgálati bizottság, illetve a jogszabályt megfogalmazói között, és és a maga ez a két bizottság nem készített senkit sem arra, hogy elmenjenek senki nem készített arra, hogy a bizottság elé járuljon. Végezetül az antibolykott jogszabályt február 15-én fogják megszavazni. A bolykott elleni törvény arról szól, hogy mi történik a megszállt területeken. Eredetileg ez is egy nagyon drákói megfogalmazású törvény volt, nem tudjuk még, hogy milyen verzióban fogják megszavazni ezt, és mivel már túlléptem az időmet, a fennmaradó kérdésekre még tudok önöknek válaszolni, ha igénylik. Thank you, Mrs. Weingarten. Köszönjük, Weingarten asszony. Jó hír ez nekünk, nekünk, akik követjük ennek a civil szervezeti törvénynek az alakulását, amelyre ön is utalt. Meg kell, hogy mondjam, hogy roppant furcsa volt, hogy Izraelben, amelyet én a demokratikus országok körébe sorolok, ilyen drákói szigorú, szigorral bíró törvényeket próbálnak elfogadni, a az emberjogi szervezetek eh, elleni kriminalizáció eh, és ezek üldözése inkább lenne jellemző a régi tunéziai rendszerre, mint az izraeli rendszerre, és hát civil szervezetekre vonatkozó törvénytervezet ügyében igen aktívak voltunk, most pedig Auken asszonynal nyitjuk a hozzászólók sorát. Köszönjük a beszámolókat, köszönöm elnök asszony a szót. Mindig meglepő dolgokat hallunk, és az is hihetetlen, hogy Izraelt a megbízható partnereink közé soroljuk, miközben egyértelművé válik, egyre egyértelműbbé válik, hogy emberjogi szempontból inkább eh, a bak csoportjába tartoznak. Egy közös uniós eh, álláspont szükségetetik az emberi tanácsban, Genfben. Fontos, hogy hitelességünket ne veszítsük. Nehéz azonban néha egyértelműen kommunikálni az álláspontunkat. Van egy kérdésem. A küldöttséggel, a palesztin küldöttséggel a közelmúltban jártunk cisziordániában és a Gázában, és a Gázában azt hallottam, nem hivatalosan, hogy a Hamas a meggyilkolt civileket mártírnak fogadott, és posztereket láthattunk az utcákon Gázában, és elmondták, hogy a posztereken szereplő mártírok, úgynevezett mártírok közül jó néhányan ágyban párnák közt lelték halálukat, és a Hamas megpróbál ebből politikai tővét kovácsolni, és arra erőszaka kényszerítette szín, mint egy a, a családokat, hogy mártírra e, avassák ezeket az embereket. Tudnak -e erről valamit? Mert én azt hallottam, hogy ezt Gázában köztudott, hogy a Hamas így jár el. Very much like to, to hear if, if Szeretnék bővebben hallani erről. Tudnak-e önök ilyen esetekről? illetve a civilek halálával kapcsolatban nehéz -e, lehet-e konkrét adatokat, konkrét és biztos adatokat kapni arról, hogy hány civil vesztette az életét. More. Köszönjük, Auken asszony. Képviselőtársaim közül más nem kért szót de Kiel Nielsen asszony ragaszkodik hozzá, hogy megossza velünk a bölcs gondolatait. Euh, Köszönöm szépen, amit hallottunk, az valóban nem igazán bíztató, de hát nem is meglepő, hiszen már évek óta azt láthatjuk, hogy az Európai Unió, Unió részéről van egyfajta tudás, azonban a büntetlenség egyre inkább terjed. A kormány a szélső jobb oldalhoz tartozik, és ezt ki kell mondani, és minden, ami történik az emberi jogok betartásával kapcsolatban, az eléggé kétséges. Fel kell tennünk azt a kérdést, hogy az Európai Uniónak mi a szerepe itt, mi a felelőssége itt, hiszen nekünk is reagálni kell arra, ami Izraelben történik, a civil szervezetek, akik eljöttek hozzánk, azok azt kérték, hogy hogy um, kritizáljuk azt, ahogy Izraelben felléptek a szabad villemény nyilvánítás ellen. A Goldstone jelentés foglalkozik a gázai övezet blokádjával, és a gázai övezetben egyre több gyermek, egyre több ember van, aki nem jut elegendő élelmiszerhez. A családoknak nincsen lehetőségük arra, hogy megfelelően etessék a gyermekeiket, a gyerekek nem tudnak iskolába járni, mert lebombázták az iskolákat. Ez egy tény, amit mi is láthatunk. Ez benne van a Gosztor jelentésben. Nem is kellett volna ez a Gosztor jelentés, elmehettünk volna Izraelbe, és láthattuk volna, hogy mit történik. Számos ö, iskolát leromboltak, ezeket nem lehet újjáépíteni, mert megtiltják ezt az ott élőknek, megtiltják azt, hogy a gázai övezetbe építőanyagot vigyenek be. Tehát a blokkát még mindig tart, tehát hogyha márciusra vonatkoztatunk, és azt mondjuk, hogy a Goldstone jelentéssel kapcsolatban kell majd döntéseket hozni, az botrányos. A Goldstone jelentésben beszélnek a nemzetközi büntetőbíróságról is, amelyet hat hónapon belül fel kell keresni, ez már lejárt, ez a hat hónap, és nem volt semmilyen fajta hiteles nyomozás. Úgy vélem, hogy most már tényleg reagálnunk kell, nem lehet több dokumentumot kiadnunk, nem lehet többet beszélni, most már az Európai Unió részéről valóban aktívá kell válnunk, ezért most már tényleg valamit tennünk kell. Arról is beszéltünk, hogy katonai szempontból hogyan végzik el a katonák ezeket a missziókat. Igazából az állampolgárok sem tudják, hogy mi történik. Egy új flottillát már előkészítenek európai részről. Tudom, hogy Franciaországban vannak ezt, illetően ülések, vannak olyan emberek, akik már pénzt gyűjtenek, és már tesznek arra, hogy hajók legyenek, legyenek tengerészenek, vannak kis boltok is, amelyek szeretnének részt venni ezeken a flottillákon. Remélhetőleg ezek a flottillák nem fognak olyan sorsra jutni, mint a múltban. Tehát mindenképpen rá kell mutatni erre az újabb blokádra. Vannak állampolgárok, akik aktívvá válnak, akik pénzt és időt sem kímélnek, hogy erre rámutassanak. És azért teszik ezt, mert mi politikusok, nem csinálunk semmit. Az állampolgároknak kell a saját szakálukra tevékenykedni azért, hogy a gázai övezetben a blokkárot fel lehessen oldani. Úgy vélem, hogy humanitárius szempontból is cselekednünk kell. Szerintem legalább ennek kell lennie már egy mozgató erőnek. Nem jó az életkörülménye az ott élőknek, ezt láthattuk az elmúlt év decemberében is, és ez elmúlt évben, májusban is láttunk olyan gyereket a gázai övezetben, akiknek még cipő sem volt a lábukon. A gyerekeket is érinti ez, a mindennapú életüket érinti ezt, Azonban ezt elfelejtettük, mert megszoktuk azt, hogy mindig van bombázás a gázai övezetben, de szerintem most már ez nem elegendő. Egyértelműen ki kell mondani, hogy ez botrányos. Nem lehet elviselni azt, hogy mindig csak határidőkről beszélünk, azt mondjuk, hogy néhány hónap múlva majd újra ismét összeülünk. Ennek az agresszív fellépésnek a hatásait a helyszínen lehet látni. Számos halott áldozat van, ezeket lehet látni az utcán is, lehet látni, hogy mennyi áldozat van, ehhez nem kell több hónapos vizsgálatokat folytatni, hiszen ez a valóság. Úgy vélem, hogy abba kell hagynunk ezt az álszent magatartást. Végezetül hadd mondjam el, hogy az ENSZ emberi jogi főbiztosa Izraelbe, a gázövezetbe utazott, meglátogatta a palesztin területeket is, és a palesztin, illetve az izraeli NGO-k üdvözölték azt, hogy elment hozzájuk, és követelték azt, hogy a Goldstone jelentést, a Goldstone jelentést mindenképpen hajtsák végre, illetve annak a következtetéseit. Úgy gondolom, hogy ebből le kellene vonni végre a konzekvenciákat. Ez nem kérdés volt, de el kellett mondanom. Köszönöm szépen Kiel Nielsen asszonynak, mondja az elnök, most pedig szeretném megadni a szót Kaszaka úrnak. Благодаря много, госпожо председател. Уважаеми колеги, наистина това, Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, amit a vendégeinktől is hallottunk, illetve amit legutóbb Auken és Kies Nielsen asszonytól hallhattunk, megerősíti azt a meggyőződésemet, hogy valahogy nem sikerül megtennünk mindazt, amit az európai intézményeként tőlünk elvárnak, azaz nem tudunk megfelelően kiállni azon értékek mellett, amelyek minket Európai Unióvá tesznek. Olyan államokkal szemben, amelyekkel régóta szoros kapcsolatokat ápolunk, valahogy az emberi jogok, minthogyha eh, háttérbe szorulnának. Ki kell mondani, végre valahára, de nem mindig ugyanazt kell a szállásfoglalásainkban hangoztatni. Ki kell végre nyíltan mondanunk, hogy komoly emberjogi, emberi jogi sértések került sor, vannak a nemzetközi jogban olyan mechanizmusok, amelyek az ilyen jogsértésekre megfelelő eljárásokat kínálnak, hogy minél gyorsabban, minél hatékonyabban fellépjünk az elkövetőkkel szemben. Európai parlamenti képviselőként pontosan éreljen bennünket. Az Európai Unió és Izrael és az Izrael közötti kapcsolatok terén nincs előrelépés, nem javul a helyzet. E tekintetben csak annyit mondhatok, hogy a legfontosabb dolog az, ami mellett ki kell állnunk, az nem más, mint az emberi jogok kérdése. Erkölcsi kötelességünk, hogy emberi jogok ügyében sarkunkra álljunk, Izrael szemben is. Az Európai Unió nem engedheti meg magának, hogy szemet hunjon az emberi jogi sértések felett. A Goldstone jelentés jövője kérdéses. A Goldstone jelentésben megfogalmazott ajánlások sem biztos, hogy mind eh, végrehajtásra kerülnek, mégis a felelősségünk adott, a felelősségünk nem változik. Ezért vendégeinkhez fordulva, azt kérem tőlük, számoljanak be arról, osszok, osszák meg velünk a gondolataikat, önök szerint hogyan lehetne konkrét gyakorlati intézkedésekre váltani a Goston jelentés ajánlásait. Az elnök, ha megengedik, akkor Marcelo Faracsinak adnám meg a szót röviden, aki jól ismert európai újságíró, aki ott volt azon a bizonyos hajón talán egy-két percben eh, első kézből eh, szerzett tapasztalatairól beszámolhatna, majd a külszolgálat képviselőit kérjük meg, hogy eh, reagáljanak, és a meghívott vendégeinknek is marad még idő és lehetőség reakcióra. Köszönöm, elnök asszony, ahogy ön is jól tudja, 20 éve vagyok, közel 20 éve vagyok, vagy 20 év voltam Brüsszelben kiküldött tudósító. Elsősorban a korrupcióval, visszaélésekkel, hivatali visszaélésekkel, csalással kapcsolatos ügyekben voltam oknyomozó újságíró, de soha nem éreztem magam annyira veszélyben, mint amikor ott voltam azon a hajón. Nos, az az érzésem, hogy a közvélemény számára csak két tény ismert. Mindenki csak egy hajóról beszél, a Marvi Marmaráról, és úgy tűnik számomra, hogy a cél az volt, hogy eh, a közvéleményt meggyőzzék arról, hogy csak egy ország ügye ez, Törökországé. Nekem nem ez volt a benyomásom. Még egyszer mondom, ott voltam ezen a hajón, sőt, kettőn is. 37 különböző nemzetiségű eh, szakértő volt jelen, és egy nagyon fontos tény, amelyet nem osztanak meg a közvéleménnyel, az az, hogy itt nem csak a hajón lévők, hanem a média elleni támadásról is szó van. Független újságíróként ezért azt kell, hogy eh, mondjam, hogy a, engem eh, újságíróként is komoly katonai fenyegét megértéseért. Schulz úr, Dól úr, Verhofstadt úr és Kombendit úr, akik felkérték Buzek elnök urat, hogy az izraeli szerveknek, hatóságoknak írjanak, hogy kapjuk vissza a felszerelésünket. Nos, a mai napig nem kaptunk vissza semmit, még a személyes dolgaimat sem, nem is beszélve a, a felszerelésünkről. Talán ezt is érdemes a közvéleménnyel megosztani mert önök nem csak az emberi jogokkal, hanem a sajtószabadsággal is foglalkoznak, a kettő pedig egymással szorosan összefügg, és most a kollégákkal azért harcolunk, hogy az élme másik oldalára is rávilágítsunk eh, a tényeket, a történetet annak teljes egészében megismertessük a eh, közvéleménnyel, a Marvi Marmara ügyet eh, május végén a egyéves évfordulóra egy olyan dokumentumfilm fog elkészülni, amelyel kapcsolatban többé-kevésbé már rendelkezésre állnak az információk az interneten. minusrate.info honlapon elérhető. Ezt köszönöm a lehetőséget, elnök asszony. Uh, köszönöm szépen, Faracsi úr, ezt a részletes információt, és most uh, megadom a szót a külügyi szolgálatnak, Tajman úrnak. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a prezentációkat is. Nagyon hálás vagyok értük, hiszen időszerűek. Most készítjük elő az Emberi Jogi Tanács 16. ülését. Ami a Goldstone jelentést illeti, az Egyesült Államok többször is fölkérte a különböző feleket arra, hogy hiteles vizsgálatokat készítsenek a Goldstone jelentés kapcsán az emberi jogok megsértéséről. Az EU együttműködött a palesztin hatósággal, illetve Izrael kormányában ebben a témában, és bilaterális formában is rendszeresen felveti ezt a kérdést. A múlt szeptemberi szakértő jelentés kapcsán az Európai Unió hangsúlyozta, hogy további lépéseket kell tennie Izraelnek, illetve a palesztin hatóságnak. Harcolni kell a büntetlenség ellen, és az elszámoltathatóság elvét érvényesíteni kell. Ez pedig összhangban van az elszámoltathatósággal, illetve az emberi jogsértések vizsgálatával. Természetesen várjuk a szakértői csoport jelentését, és meggyőződésünk, hogy a kétoldalú megbeszélések során a felelősség kérdését fölveti majd Ashton asszony. Nagyon fontos, hogy egységes üzenetet közvetítsen az Európai Unió, és természetesen ez az egyik legfontosabb célunk a munkánk során. A múltban gyakran állásfoglalás tervezeteket olvashattunk a Goldstone jelentésről, illetve más kérdésekről. Ezek az utolsó pillanatban születtek, meg nagyon kevés idő volt arra, hogy hogy egy egységes álláspontot alakítsunk ki, illetve befolyással bírjunk az eljárásra. Most készítjük elő a 16. ülésszakot itt Brülész, Brüsszelben, és szeretnénk a legfontosabb elvárásainknak, illetve aggodalmainknak hangot adni. Ami a flottilla vizsgálatot illeti, az Európai Unió alapos vizsgálat mellett tört a láncsát, mind hazai szinten, mind pedig ENSZ, az ENSZ szintjén, és az Emberi Jogi Tanács tényfeltáró missziójának nagy hangsúlyt adott. Ami az ezzel kapcsolatos jelentéseket illeti, sajnálatos módon nem utaltak magára a vizsgálatra, azonban a tényfeltáró jelentés tartalmát illetően üdvözöljük azt, hogy a magát a flottilla esetet megvizsgálták, elemezték, és nemzetközi vizsgálatok során ezt után követték. Természetesen pozitív lépés az, hogy mind Izrael, mind pedig Törökország a független vizsgálókkal együtt kívánnak működni, és információkat szolgáltatnak ennek a panelnek nagyon reméljük, hogy hamarosan megszületik majd a panel végkövetkeztetése. Ami a gázai helyzetet illeti, az Európai Unió aggodalmának ad hangot a, annak ö, kapcsán, hogy a segélyszállítmányok nem jutnak be Gázába. Az izraeli kormány tól további lépéseket várunk, az Európai Unió komprohe- átfogó csomagot szeretne létrehozni. A segélyszállítás, illetve az ezzel kapcsolatos képzések területén az Európai Unió nagy mértékben hozzájárul a terület segélyezéséhez. Köszönöm. Uh, thank you, Mr. Toyerman. Köszönöm szépen Toyerman úrnak, most pedig rövid uh, hozzászólást hallunk Oken asszonytól, majd Weingarden. asszonytól, hogy Mari úrat kérjük fel arra, hogy, uh, hogy zárják le a vitát. Köszönöm szépen, rövid leszek. Először is az Egyesült Európai Unió Ennek mindenképpen egy, egyértelmű álláspontot kell tennie. Egy dolgot láttunk Gázában. Nem igaz az, hogy a határátkelők megnyitása javította volna a helyzetet. De sokkolva hallottam azt, hogy nem tudnak létrehozni egy álláspontot, a kvartet nem tud létrehozni egy álláspontot. Még mindenre megedik be például az építványokat erre a területre, emiatt pedig nem felődik Gáza. Mi mindig úgy élnek, mintha foglyok lennének. Ez egy megszállás, és ez illegális, és ezt sokkal jobban ki kellene fejeznünk. Mindemellett a határátkelők helyzete még rosszabb, hiszen Izrael lezárja ezeket, kivéve a Karam Shadoni átkelőt, és megpróbálnak mindent lezárni. Ezen kívül naponta halnak meg gyerekek, és ez ráadásul még rendkívül drága is. EU should now be more clear on this and just saying... Úgy gondolom, hogy még nem igazán javult a helyzet, egyáltalán nem javult a helyzet. Much to hear again. Szörnyű ezt ismételten eh, hallani a, azoktól, akik ismerik a helyzetet. Elnök, köszönöm szépen, Oken asszony. Mrs. Kiel Nielsen. Kiel Nielsen asszony. Oui, je voudrais ajouter suite Köszönöm szépen. Oken asszonyhoz szeretnék, őt szeretném kiegészíteni. A kvartett ugye kudarcot vallott, nincsen hivatalos nyilatkozat, teljesen nevetségessé vált a kvartett. Az izraeliek jól szórakoznak, hiszen a közelkereten a szegénység elleni fellépést szorgalmazza ez a nyilatkozatot, tehát eléggé ironikus a helyzet, ironikusak a megjegyzések, amelyek Izraeltől érkeznek, de azt el kell mondani, hogy a kvartett nevetségesé vált és valós katasztrófát jelent. Thank you, Mrs. Kiel Nielsen. Köszönöm szépen Kiel Nielsen asszonynak, most pedig hallgassuk meg Mari urat. Köszönöm szépen. What the EU can do. Nézzük meg, hogy az EU mit tehet. Emberi jogi szervezetként két fő dolgot látunk. Az az, hogy bőtetlenség van, és az emberek megsértésre egyre inkább eszkalálódik. Emberek halnak meg, az igazság, hogy egy olyan körforgásra maradtunk meg, hogy nincsen büntetés, viszont megtörténnek újra és újra ezek a büntettek. A nyomozás mindkét oldalról nem csak, hogy megbukott, hanem igazából állandó hiányosság miatt nem tudnak sikerre jutni. Nagyon fontos, hogy nem, nemzetközi jogot betartsuk, nagyon fontos, hogy beinduljanak a nemzetközi igazságszolgáltatás mechanizmusai. A Goldstone jelentés, illetve ez a folyamat most már Genfből New Yorkba ment át, és mindenképpen szeretnénk, hogyha foglalkoznának ezzel a kérdéssel. Azt szeretnénk, hogyha nemzetközi vizsgálat lenne, és valóban ítéletek is születnének, hiszen itt alapvető elvekről van szó, amelyeket az imént már említettek. Röviden záró szóként szeretném elmondani azt, hogy hogy a legnagyobb probléma Gázában az az, hogy mindig arról beszélünk, hogy részben megítják, a, a részbenként történik előre jutás, Ez a gond az az, hogy nagyon sok tett büntetlenül maradt. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban mindenképpen fel kell lépnünk, de át is adom a szót a kolléganőmnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és megadom a szót Weingard asszonynak. Köszönöm szépen, ami azt illetve, mit lehetne tenni. Önök jobban ismerik az eszközöket, mint mi, tudják, hogy mi lehető és mi nem. A parlament állásfoglalásában lehetne kérni Eston asszonytól válaszokat az eljárást, illetve az erőlépést illetően az állásfoglalás létrehozásával kapcsolatban, és az Európai Parlament külügyi szakbizottsága is foglalkozhatna ezzel a kérdéssel, nem csak az Emberi Jogi Albizottság, és vannak más fórumok is, ahol ezeket a, ezeket a kérdéseket fel lehet venni, például felett vetni az izraeli emberi jogi szervezetek fenyegetését is, de fel lehet nevetni akár a büntetlenség kérdését, és illetve az, hogy az állandó büntetlenség van. Egy évvel ezelőtt itt voltam, és körülbelül ugyanezt mondtam el, amit most is. Tehát nem igazán volt előrelépés Izraelben ezen kérdést illetően, nem igazán látom annak értelmét, hogy várjunk, és amit látunk a szavazási mintákban, az ENSZ-ben, Genfben, az ez egyfajta megosztottságot mutat, nincs egységes fellépés az ENSZ-ben. A tagállamok, mint hogyha egy kicsit vonakodnának attól, hogy foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, azért, mert nem értenek egyetemben a kérdésben, és nincsen egyetemű fellépés. Gondolom, hogy az egyes tagállamoknak a saját lelkismertőket kell szavazniuk. Köszönjük, Weigárton asszony. Some very brief uh, final remarks, as was mentioned by, by... Köszönöm, ahogy azt Kilnészen asszony is említette. Az elfoglalt palesztin területeken van éppen főképviselőasszony Simon Peresszel, Mahmoud Abbasszal, Szamfreddel és másokkal találkozik. Gázában, Cisjordániában is látogatást tesz, ami pedig az elszámoltathatóságot illeti a főképviselőt, ez foglalkoztatja különösen. Ez az ENSZ főtitkár az ENSZ illetve a főképviselő asszony is újra és újra megemlíti, az előttem szólókkal egyetértek, az egyik az felelősség kérdése, a másik pedig a blokád eh, kérdése. A ENSZ és a főképviselő asszony is eh, következetesen eh, követeli a blokkád feloldását, hiszen ez kollektív büntetéssel egyenértékű. Azt is mm, megegyeztük, hogy a Goldstone küldöttséggel együttműködő civil szervezeteket a különböző erők ezen együttműködésért üldözik. Ennek véget kell vetni természetesen. Ez egy olyan kérdés, amit fontos e kontextusban felvetni. Azt hiszem, hogy ennyit szerettem volna hozzáfűzni, mondja Arvidsson asszony. Yes. Köszönjük. Csak még ismételni tudom, hogy az Európai Parlament újra meg újra elmondott a Goldstone jelentés kapcsolatban a nemzetközi jog megsértése, illetve az állítólagos háborús bűnök esetében a felelősségre vonás fontosságát hangsúlyoztuk. Az Európai Parlament Emberi Jogi Albizottsága minden alkalommal kell, hogy hangsúlyozza a felelősségre vonás és a büntetlenség eh, a felelősségre vonás szükségességét, és a, azt, hogy a felelősök nem úszhatják meg büntetlenül ezeket a jogsértéseket, és természetesen a parlament véleménye tükröződjön a parlament véleményének tükröződnie kell az Európai Unió hivatalos álláspontjában, és ami gyakran nem ez a helyzet sajnos mondan. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárnám, persze erre majd még visszatérünk, hiszen különösen fontos ez az emberjogi munkánk során. A következő pont, a hatos, roppant rövid, aztán az első alelnöknek adnám majd át röviden az elnöki tisztséget. Azt szeretném elmondani, hogy a szelhangzottakra való tekintettel meg kell mondja, hogy február 25 és március 25-e között kerül megrendezésre az Emberjogi Tanács 16. ülése, ami albizottságunk egy öttagú küldöttséget küld ide. Emlékeztetném önöket, hogy a titkárságot Eh, a jelentkezőknek mi hamarabb tájékoztatniuk kell, legkésőbb holnap dél 12 óráig, hiszen az akkreditációkat is el kell rendezni. A külügyi bizottság elfogadta, hogy egy állásfoglalás készül, amely a prioritásokat és az ENSZ emberjogi tanács csak kapcsolatos álláspontunkat tükrözi, főként a felülvizsgálat ügyében, amelyről már beszéltünk a mai nap során. A politikai frakciók egy állásfoglalási indítványt nyújtanak majd be, amelyet le, majd lezárul az a vita, amely a főképviselő asszony nyilatkozatával zárul majd, ami egyébként a márciusi plenárison kerül napirendre pont a küldöttség mielőtt eltogatna Genfbe, és részt venne a, ott az érdemi vitában. So, um, I would like to hand over to Mr. Zsib alelnök úrnak szeretném most átadni az elnöki tisztelt, ha nem bánják. Köszönöm, elnök asszony. A hetes napirendi pontra lépjünk tovább. Eszmecsere Engelbart Tajerman úrral, aki a KOHOM, azaz az ember jogi ö, tanácsmunka csoport állandó elnöke, első állandó elnöke, a Lisszaboni szerződése gyújítása. Ez, ahogy azt említettem, roppant fontos személy ön ebben az új intézmény felállásban. Szeretném üdvözölni itt az albizottságunkban. Eh, kiterjedt eh, tapasztalatokkal rendelkezik az osztrák eh, diplomáciai szolgálatban eltöltött hosszú évek alatt, a Kohommal is, és azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom, hogy az Emberi Jogi Albizottsággal mindig is kiváló volt az együttműködés olyan kérdésekben, amelyekkel most már más minőségében eh, foglalkozik. Természetesen a mi albizottságunk számára roppant fontos az ilyen szoros együttműködés, különös tekintettel az unió aktív szerepére, az emberi jogok tiszteletben tartása és a demokrácia eh, építése eh, terén. Nem is húznám tovább az időt, felkérném önt arra, hogy ragadja magához a szót, és ossza meg az albizottságunk tagjaival az álláspontját. Szeretnénk mindannyian, hogyha a kohom eh, igen fontos szerepet játszana, hiszen sarokköve ez az emberög együttműködésünknek, munkánknak. Nagykövet úr parancsoljon. Kérem, hogy 10 percbe próbálja belesűríteni a mondandóját. Thank you very much, um, Mr. Vice President. Köszönöm szépen, alelnök úr, és köszönöm szépen Hautala elnök asszonynak is, hogy meghívtak erre a mai ülésünkre. Ahogy már mondtam, úgy jövök önökhöz most, mint a kohom első elnöke a Lisszaboni szerződés után. Néha arra utalnak, hogy én a kohom állandó elnöke vagyok, azonban egy kicsit ez félrevezető, hiszen csak néhány évig tudom ezt a posztot betölteni, de mégis változás ez a múlthoz eh, képest, amikor hat havonta változott az elnöke a kohomnak. Ez nagy potenciálokat rejt ez a változás magában a régi rendszerrel szemben, hiszen sokkal nagyobb lehet a kontinuitás, sokkal nagyobb lett a konzisztencia és a koherencia is. De azért vannak eh, kihívások is, például az, hogy szembe kell néznünk egy kihívással, nem csak nekem elnöknek, hanem az egész szolgálatnak is. Nagyon intenzív terület az emberi jogok területe, de az is egy kihívás, hogy a 27 tagállamot hogyan lehetne bevonni ebbe a területbe, akik továbbra is fontos szerepet töltenek be az Európai Unió emberi jogi politikájában. Korábban a Kohom elnöke az emberi jogi részleg vezetője is volt, az adott, a soros elnökségbe töltő gomb belül. Az új rendszeren belül a Kohom elnökének szerepe sokkal korlátozottabb. A kiírás értelmében a Kohom elnökének szerepe a következő biztosítani kell a kohom megfelelő működését és jó irányítását, és arról kell gondoskodni, hogy a 27 államot teljes mértékben figyelembe vesszük a külügyi szolgálat politikának megfogalmazásakor. Ez egy eléggé egyértelmű megfogalmazás, egy kicsit különböző is a korábbi funkcióhoz képest. A részletek, a munkával kapcsolatban kellett dolgozni, és ezeket majd ellenőrizni kell. Én mindenképpen csapatmunkára törekszem a külügyi szolgálattal, a tagállamokkal, az Európai Parlamenttel, és különösképpen ezzel a szakbizottsággal, mind az EU-n, mind pedig az EU-n kívüli civil társadalommal. A külügyi szolgálaton belül vagyunk, és a illetékes már beszélt eh, önökkel itt a szabadság előtt. Úgy gondolom, hogy a továbbiakban is sor kerülhet erre, amíg, amikor az Európai Bizottság és a tanács titkárságának két emberjogi e, e, egysége eh, összeolvad, azon az organigramon még dolgozzunk. Ami a tagállamokat illeti, ahogy elmentettem, az az, hogy meghallgassuk az ő véleményüket a politikák létrehozása kapcsán, arról kell gondoskodni, hogy állandóan bevonjuk a tagállamok véleményét, mind Brüsszelben, mind pedig a bilaterális, multilaterális találkozókon. Szükség van a szakértelmükre, de szükség van arra is, hogy részt vegyenek ebben a politikában, mert különben nem, lehet, nem lehetünk elég erősek. Ezért továbbra is szeretnénk erősíteni a feladatmegozdás, a illetve a Tax Force-nak a szerepét. Ezen kívül nagyon fontos az is, hogy együttműködjünk az Európai Parlamenttel az emberi jogok tekintetében, főként ezzel a szakbizottságban. Fontos az, hogy hangok legyünk, hangok, hangunk legyen az emberi jogok kapcsán a világban. Ezért örültem annak, hogy eljöhettem ide önökhöz, és a továbbiakban is hajlandó vagyok erre bármikor. Bármikor beszámolok a munkánkról, és mindenképpen szeretnék erősíteni az erőfeszítéseinket, hogy meg lehessen védeni a világon az emberi jogokat. Továbbra is szeretnénk önökkel kapcsolatban maradni szorosan. Ezen kívül fontos volt számomra mindig az a karrierem során, hogy a civil társadalommal kapcsolatban maradhassak, és erre törekszem jövőben is. Mi vár a kohomra 2011-ben? Néhány specifikus kérdést szeretnék kiemelni. Az első prioritás az az, hogy az átmeneti időszakon keresztül is továbbra is sikerüljön végrehajtani a már meglévő emberi jogi politikák programját, egy különböző eszköztárat kell kidolgoznunk a prioritást élvező területeken, például a melegek eh, jogai eh, területén, emberi jogi párbeszéd, multilaterális fellépés kapcsán, Genfben, New Yorkban, illetve Strasbourgban is, de máshol is. Fokuszálni kell a racionalizási kezdeményezés végrehajtására, amit a Kohom az elmúlt évben indított el, és létre kell hozni az emberi jogi stratégiákat. Ezeket az EU delegációkkal együtt kell kifejleszteni, és ezek erősíthetik az EU iránymutatásait is emberi szempontból, de figyelembe kell venni ezeket, amikor az adott országok specifikus helyzetét felmérjük. Ez ahhoz vezethet, hogy sokkal rendszer szintűben lássan az Európai Unió iránymutatásait végrehajtani, de jobban be lehet illeszteni az emberi jogokat az Európai Unió politikájába, akkor, amikor harmadik országokkal tárgyalunk. Decemberben Michel Tillemans, a belga elnökség alatt elnöki posztot betölt Kohom elnök beszélt az EU emberi jogi politikájának áttekintéséről a Brüzsi találkozón a szakbizottságuk elnöke, illetve az NGO képviselői is részt vettek, és a fő képviselőnek eljutattuk a kohom javaslatait. Decemberben a parlament előtt is beszámolt erről a főképviselő asszony december 15-én, és ő is arról biztosított bennünket, hogy az emberi jogokat mindenképpen előtérbe helyezik. A felülvizsgálatot illetően bejelentette a főképviselő asszony, hogy megpróbálják megvizsgálni ezt, hogy hogyan lehet ezt a legjobban konkrétan végrehajtani. A közeljövőben belsőleg ezt meg fogjuk vitatni, és hamarosan ezt a parlament, illetve az érdekeltek elé fogjuk tárni. A felővizsgálattal kapcsolatban nagyon fontos megelőnteni a kohom munka módszereit. Decemberben is elhangzott az, hogy nem volt egyhangú támogatás ennek irányába a tagállamok részéről, ezért több időre van szükség ezen kérdést illetően. Ezen kívül plusz erőfeszítésre van szükség azért, hogy a kohomot erősítsük. Karcsúsítani kell a programokat, sokkal kezelhetőbbé kell tenni az üléseket, mert ezek gyakran túlságosan sok témáról szólnak, és egyetemű eredményekre van szükség. Ezért jelenleg a kohom havonta fog találkozni másfél napon át, és ezeket az üléseket bármikor össze lehet hívni, amikor erre szükség van, de főként az emberi jogi tanács vagy a közülés előkészítésére szolgálnak ezek, vagy akkor, amikor országstratégiákat dolgozunk ki. Már láthatjuk, hogy volt egy ilyen ülésünk január 25-én, és 11-én is lesz egy ilyen találkozunk, a rendes ülésünk pedig meg 22-én lesz februárban. Ami még fontos számunkra, az az, hogy elterjesszük a, illetve figyelme vegyük a emberi jogi tapasztalatát az állandó képviseleteknek. Erősíteni kell egy kérdést, pedig azt, hogy minden egyes kohomülés előtt meg kell tárgyalni az emberi kérdéseket egy ilyen eljáráson keresztül az állandó képviseleteket jobban be lehet vonni a kohon munkájába, és így jobban végre lehet hajtani a célkötőzéseket, gyakran nincs kapcsolat a brüsszeli központú egységek, illetve a kohom munkája között. Szeretnék az emberi jogokat előtérbe helyezni, és a Kohom elnökének is erre kell törekednie, hogy számos területen ezek a jogok előtérbe kerüljenek. Szeretnénk együttes üléseket is tartani. Például szeretnénk megvitatni az iráni jogi helyzetet, a közelkeleti kérdéseket is, és ezt a földrajzi kollégákkal szeretnénk megvitatni. Ezen kívül szeretnék a tanács következtetéseit is megvitatni. Ezen kívül vannak új megállapodások is, amelyek új lehetőségeket kínálnak. Úgy gondolom, hogy eh, ezzel sokat el lehet érni. Ezen kívül nagyon fontos az, hogy a belső és a külső eh, felépés az EU-nak konzisztens legyen, és ennek során szeretnénk erősíteni a munkánkat, hogy hogyan lehetne jobban kihasználni a különböző eh, komponenseit az alapvető jogok kartájának a Lisszaboni szerződésen belül. Szeretnénk jobban együttműködni az alapvető jogok ügynökségeivel, az alapvető jogokkal foglalkozó biztossal, és szeretnénk, hogy a többet megtudhatnánk a LIBE és a szakbizottságok között együttműködésről, ahol hasonló kihívásokkal kell szembenézniük. Amikor párbeszédekre kerül sor az albizottságokkal, akkor a következő kihívásokat láthatjuk. Az egyik az az, hogy a külügyi szolgálatnak végre kell hajtania a tárgyalása során a felelősségvállalásait. When we take into account that there's a strong interest to strong involvement of geographic desks um, in such dialogue. A referatúrák, a földrajzi felosztású referatúráknak részt kell vállalniuk aktívan ezekben az emberjogi párbeszédekben, a tanács titkárság és a bizottság ült az EU oldalon, most már a külszolgálat. Hogyan járunk el? Szakpolitikai szempontjából eh, át kívánjuk tekinteni ezeket a párbeszédeket, a bevált eh, emberjogi párbeszédi gyakorlatokat kívánjuk újra gondolni. Az emberi jogi párbeszédeket mind vertikálisan, mind horizontálisan beépíteni az uniós szakpolitikákba, a harmadik országokkal, és a legmagasabb politikai szinten is. A többoldalú fellépés roppant fontos számunkra, főként az emberjogi tanács felülvizsgálata apropóján beszéltünk erről, ez kulcsfontosságú terület. A KOHOM számára az emberjogi tanácsüléseinek, illetve a közgyűlésülésének előkészítése. A KOHOM felelőssége az, hogy stratégiai iránymutatást adjunk Genfben is, és New Yorkban is. A prioritások és a stratégiák azonosítása már folyik a 16. emberjogi tanácsülés kapcsolatában. Ezzel kapcsolatban annyit tudok még hozzáfűzni, hogy konkrét kérdésekről is eh, beszéltünk. Most nem kívánok, ha nem bánják eh, minden egyes iránymutatás és tematikus prioritásra eh, vonatkozóan részletekbe menni, hiszen ennyi időnk nyilván nincsen. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagykövet úr. Most pedig a szakbizottság tagjainak adom meg a szót, ha valaki hozzá kíván szólni ehhez a témához, itt a lehetőség. Lakpiller asszony, tessék! Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Azt hiszem, hogy nagyon is átfogó volt ez a beszámoló, nem sok kiegészíteni valóval szolgálhatok. Azt szeretném, hogyha ezt a nyilatkozatot teljes mértékben följegyeznénk, hiszen nem tudtam mindent leírni. Azt hallottuk öntől, hogy rendkívül fontosnak tartja azt, hogy a Európai Unió belső és külső aspektusai következetesek és konzisztensek legyenek. Sajnos azt látjuk, hogy ez nem valósul meg hiszen a bizottságunk is csak a külső politikával, az emberi jogi kérdések külső politikai, külpolitikai aspektusaival tud foglalkozni. Remélem tehát, hogy sikerül ezt a célt megvalósítania, és remélem, hogy a többi kérdésben is majd további beszámolót szolgált a számunkra. Köszönöm, elnök. Heidi Hautala kapja meg a szót. A pszichológusok kognitív diszonanciáról beszélnek. Azt hiszem, hogy ebben szenvedek, hiszen amikor a Kohom új elnökének a beszámolóját hallgatom, akkor olyan, mint hogyha a mi programunkat olvasná fel. Úgy látom tehát, hogy igazi stratégiai együttműködésre van lehetőség az a DROA szakbizottsága, illetve a KOHOM között. Talán egyetlen aggodalmamnak szeretnék hangot adni, hogyan lehet elkerülni annak kockázatát, hogy az új külügyi szolgálat még jobban elhomályosítsa a külpolitikai fellépéseket. Na, szerintem nagyon fontos lenne, hogyha nagyobb lenne az átláthatóság. Azt hiszem, magyarázattal kell szolgálnom. Ebben az albizottságban mindig csak a, azt az álcát látjuk, azt halljuk, hogy a tagállamok mit gondolnak bizonyos fontos kérdésekről. Én pedig azt szeretném látni, hogy parlamentként hogyan ösztönözhetjük arra a tanácsot, illetve az új külügyi szolgálatot, hogy, hogy átláthatóbb formában végezzék a dolgokat. Van egy nagyon fontos kérdés a szakbizottságunk számára biztosítani kell az információhoz való hozzáférést, ugyanez vonatkozik az állampolgárokra. Azonban vannak olyan dokumentumok, vannak olyan információk, amelyeket nem lehet tenni természetükből adódóan. Ez azt jelenti, hogy valamilyen közös nevezőre kell jutnunk abban a tekintetben, hogy bizonyos stratégiailag fontos információhoz hozzá, hogyan férhet hozzá a szakbizottságunk. Ma Esten asszonynak írtam levelet, igen, nagyon sok levelet írok, hirtelen nem tudtam, hogy ezt kinek is címeztem. Tehát Esten asszonynak egy levelet írtam, amelyben megemlítettem Lokbérel asszony kérdését a Kína fegyverembargója kapcsán. Egy baráti beszélgetés során rámutattak, hogy túlságosan politikai jellegű volt ez a kérdés, és arra ösztönöztek, hogy tényszerűbb kérdéseket tegyünk föl. Én föltettem ugye a kérdést, hogy mi számít politikai jellegűnek, mi számít tényszerűnek. Lényeg a lényeg, Ashton asszonytól azt kértem, hogy bocsáss, rendelke, bocsáss sor rendelkezésünkre egy nagyon érdekes dokumentumot. Tudom, hogy van két stratégiai dokumentum, az egyik Kínával kapcsolatos, a másik Oroszországgal, és azt hiszem, hogy tudnunk kell, hogy ezekkel az országokkal, amelyek jelentős kihívást jelentenek számunkra, stratégiai aspektusok, a stratégiai vonalakat követ Aston asszony. Erre kérdeztem tehát rá. A második megjegyzésem az, amelyre ön is utalt a sok nyilatkozat között, a belső és külső emberi jogi politikák közötti szakadékra utalt. Két hete volt egy nagyon érdekes meghallgatásunk, amely a CIA fogolyszállításokkal volt kapcsolatos, illetve az ebben az Európai Uniós tagállamok szerepéről szólt ez a meghallgatás. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy még itt az Európai Parlamentben sem könnyű ilyen kérdésekről beszélni, és bár azt remélném, hogy albizottságunk szorosan együtt tud működni a kompetens, illetékes szakbizottsággal, a LIBE szakbizottsággal. Sajnos nem könnyű ezt megvalósítani, tehát attól tartok, hogy itt az albizottságban újra és újra vissza kell térnünk erre a kérdésre, hiszen nagyon sok harmadik ország látja, hogy gondot okoz a büntetlenség itt a saját házunk táján is. Egy elég politikai kérdésem van önhöz, Toyerman úr. Úgy gondolja, -e, hogy a jövőben a külügyi szolgálat értékelést készít majd erről a kérdésről, a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján. És azt kell, hogy mondjam, hogy részben a Wikileaks hozta nyilvánosságra ezeket az információkat, és tulajdonképpen ez megerősíti a parlament 2007-es jelentésében szereplő tényeket. Nem csak szuverén tagállamokról van szó, hanem olyan dologról, amely az Európai Uniós külpolitika lényegét is érinti a büntetlenség kérdésében saját házunk táján is rendet kell tenni. Eljönne tehát a nap, amikor ezzel foglalkozni fogunk. Elnök, köszönöm szépen. Kére valaki más is szót? Nos, nagykövet úr, én is föltenék önnek egy kérdést, ha megengedi. Igazi aknamezőn dolgozik, Egyrészt ugye fontos gazdasági érdekekkel kell számolnia, másrészt tudjuk, hogy az egész világ a válságból próbál kilávalni. Stratégiai partnereink vannak, amelyekkel nagyon fontosak a kereskedelmi kapcsolatok. Ezen kívül Nagymértékben hozzájárulunk a humanitárius segítségnyújtáshoz, a fejlesztési segítségnyújtáshoz, erre ugye egy új eszközt is jóvá hagytunk. Hogyan lehet eh, ezeket az eszközöket hatékonyan alkalmazni, hogy valós eredményeket hozzanak? És aztán az emberi jogok előmozdításával kapcsolatos politika kapcsán is eh, föltenném a kérdést, hogyan harmonizálja ezt, igazítja ez más politikákhoz, annak érdekében, hogy a demokrácia előre mozdítása ne maradjon egy izolált politika. Ezt kapcsolni kell a gazdasági kérdésekhez, a humanitárius segítségnyújtáshoz. Gondolja-e, hogy ezen a területen jó eredményeket érhet el más partnerekkel együttműködve? Köszönöm. Ambasadorza chciałbym zaprosić, ponieważ nie widzę innych És mivel nincs további felszólalás, ezért megadom önnek a szót. Um, thank you so much. Köszönöm. Érdekes megjegyzések, kommentárok, kérdések voltak ezek. A munkánk során az Önök szakbizottsága természetesen logikus partnerünk, ezért szeretnénk minél szorosabban együttműködni Önökkel konkrét ügyekben, például az emberi jogvédők kérdésében nagyon sokat tehetnek önök is, mi is az tanács részéről. Ezért szeretnénk önökkel szorosan együttműködni annak érdekében, hogy kiegészítse a munkánk az önökét is fordítva. Ami az átláthatóságot, az információhoz való hozzáférést illeti, ez mindig fontos és gyakran kényes kérdés. A stratégiák, dokumentumok ügyében, amelyeket mi dolgozunk, emberjogvédő stratégia, eh, emberjogi eh, eh, adatlapok, Nehéz, nehéz kérdés ez, hiszen vannak érvek amellett is, hogy ezek nem álljanak nyilvánossá, hiszen ezeket eh, akkor más célokra is eh, felhasználhatják, ugyanakkor amellett is vannak érvek, hogy ezek eh, váljanak nyilvánossá. Az igazi kihívás számunkra az, hogy hogyan tudunk önökkel a dokumentumokhoz való hozzáférés betekinthetőség, dokumentumokban való betekinthetőség kérdésében előrelépni. A külszolgálat, külügyi szolgálat most dolgozik a, pontosan az erre vonatkozó szabályok harmonizációján. Pár nappal ezelőtt került sor egy ülésre a parlament és a külszolgálat között, hogy végre beinduljon ez a folyamat, és reméljük, hogy minél hamarabb tisztázódnak ezek a szabályok, és a múltban is mindig megpróbáltunk megoldani ilyen kihívásokat. De mi az információ cserét illeti természetesen az emberjogi párbeszédek ügyében mindenféle anyagot, erre vonatkozó anyagot, dátumokat, stb. természetesen az önök titkárságában nagyon szívesen megosztunk, hiszen egy hajóban elezünk sőt zárt ajtók mögött nagyon szívesen beszámolunk ezekről a konzultációkról az önök szakbizottságának eh, képviselőinek. Több kérdés felmerült a külső és a belső következetesség kérdésében. Az előző leosztásomban a belső dimenzióval foglalkoztam, az alapjogi adhok munkacsoportot egy állandó munkacsoportá kívántam alakítani, ezen dolgoztam. For this. This is a topic very... Ezért számomra nagyon fontos ez a kérdés. Azonban, amíg a munka elején tartunk, hiszen csak fél éve kezdődtek az érdemi viták, eszmecserék az alapjogi munkacsoportban, a KOHOM csak egy fél éve tud részt venni, amely egy munkacsoportot egyébként az alapjogi ügynökség vezetője, elnök A tavalyi civil szervezetek forma volt az első, ahol például szintén részt tudtunk venni a KOHOM részéről. Ezeket ki kell használni, tovább kell vinni. A külszolgálat végezem majd a korábbi to, to um, rendition, etc. A CIA uh, ügye uh, kapcsolatos uh, jelentésekről. Nos, elméletileg ez egy olyan kérdés, ami nem a mi asztalunk, hanem az Európai Bizottságé. És ha már a munkacsoportokról beszélünk, akkor semmiképp sem a kohom, hanem inkább az alapjogi munkacsoport feladata lenne ez. Ugyanakkor az alapjogi munkacsoport munkája még nagyon az elején tart, nagyon újak, nincsenek is igazán, nem rendelkeznek igazán mandátummal arra, hogy hogyan lehet alapjogi kérdésekben mondjuk vizsgálódniuk az EU-n e, belül, az Európai Emberjogi e, Egyezményhez való csatlakozás kérdésevel kapcsolatban is vannak még nyitott részletek. Itt van az alapjogi ügynökség éves jelentése, amely még nem képezi szerves részét annak a kultúrának, amely eredményeképpen remélhetőleg a tanácsban az alapjogi és emberjogi kérdések beépülnek minden munkacsoport munkájában, mi a kohomban. Kizárólag külső szempontokat vizsgálunk, külső a dimenzióját vizsgáljuk az emberi jogoknak, de a multilaterális fórumokon, a különböző konzultációk, párbeszédek során újra és újra az unión belüli helyzettel is eh, szembe kell néznünk, és jó lenne, hogyha mi is véleményt nyilváníthatnánk ez ügyben. Végezetül az utolsó kérdés vonatkozott, hogy hogyan lehet hatékonyabbá tenni a fejlesztés politikai eszközöket, hogyan lehet ezekkel jobban egy, dolgozni ami az európai demokráciáért és emberi jogokért eh, eszközt illeti. Nos, vannak eh, meg módszerek arra, hogy tovább javítsunk ennek a működésén, de ez megint csak nem igazán az én asztalom. Hogyan lehet azt biztosítani, hogy az emberi jogi szempontok beépülnek a többi szakpolitikába? Ez jó kérdés, de hogyha az ember alaposan átolvassa a Lisszaboni szerződést, akkor láthatja, hogy az emberi jogokat nem szakértői szinten külön kell tárgyalni, nem, szerves részét kell, hogy képezze minden politikának. Ez persze néha a saját házunk táján is megezíti a dolgunkat, hiszen a belső vitáink is igen nehézé válhatnak ez ügyben, de minél hamarabb a szakpolitika formálás folyamatában, minél hamarabb meg kell jeleníteni az emberi jogi szempontokat, így tudunk olyan következetességet, koherenciát, konzisztenciát biztosítani, ami mindannyiunk közös érdeke, és nyilvánvaló, hogy a külszolgálat, mint intézmény számára is ez egyik legfontosabb eh, kihívás. Remélhetőleg minél több emberjogi szakértővel rendelkezünk majd, hogy valóban a különböző referatúrákon legyenek szakértők. Az elmúlt években komoly erőfeszítések történtek annak érdekében, hogy a földrajzi, illetékességű munkacsoportok és referatúrák eh, emberjogi szakért tői gárdája megerősödjön, és általában e, az szorosabbra fűzzük az együttműködés szálait. Fontos, hogy a kohom ne önmagában álljon, hanem valóban beépüljön az Európai Unió külpolitikai fellépésébe. Köszönöm. Köszönjük, elnök úr, mondja az elnök. Roppant érdekes volt ez a beszámoló, a válaszai nem különben. Felteszem a kérdést, fordulok kollégáimhoz, szeretne valaki még hozzászólni senkiben sem maradt, és folytatjuk bele a szót. Rendben, akkor 10 perc szünet következik, és 10 perc múlva folytatjuk az AFET-tel közös Az AFET-tel és a Magreb küldöttséggel közösülésünket Tunézia ügyében, tehát 10 perc múlva ugyanitt. Uh, but excuse me, we have, excuse me, we have an important announcement to make. Van egy fontos bejelentésünk. Zsiba elnök úr, jó magam, holnap egy európai néppárti ülésen veszünk részt, az civil szervezetek és a, e, az emberi jogok Kazaksztánban a 3E2 ülésteremben holnap délután nagyon komoly érdeklődés mutatkozik a kazaksztáni helyzettel kapcsolatban. Kérem, hogy önök is minél többen vegyenek részt ezen az ülésen.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

Can I ask... Uh, By the way, this is, there's not enough, this is not enough sound. Can I ask everyone to take their seats? Kérem foglaljanak helyet, és kezdjük meg a közös meghallgatásunkat a parlament adhok delegációjának munkájáról, akik Tunéziában jártak. To transfer their private discussions to the corridor, please. So um, I, I'll just make an announcement that uh, after 6.30... 6.30 után megváltozik az elehető nyelvek száma. Angolul, franciul, spanyolul, lengyelül és olaszul lesz tolmácsolás fél hét után, magyar tolmácsolás fél hét után, tehát nem lesz. Ez a napirendi pontunkon a nyolcas pont. Háromkor kezdtük már az ülésünket, de most együtt a Folytatjuk a munkákat a külügyi szakbizottsággal. Tehát közösen foglalkozunk ezzel a témával, és nagyon remélem, hogy kicsit később az ülésünk során Szelefránka úr a, az adhó delegáció egyik társelnökkel csatlakozik majd hozzánk. Itt lesz körünkben Panceri úr, a másik társelnök, és látom, hogy az adhok delegáció számos más tagja is itt van. Buzutil úr, Romero López asszonyt is látom, Sinclair asszonyt is látom, és mint hogyha láttam volna még valakit. Én pedig az Emberi Jogi Albizottságot képviselem a delegáción belül. Az adhok delegáció most tért vissza Tuniszból, ahol nagyon érdekes időszakot élhettünk meg, tárgyaltunk minden főszerepvállalóval a Tunéziában, és úgy gondolom, hogy mindannyiunknak az a kívánsága és a reménye, hogy a tunéziai állampolgárok hamarosan teljesen demokratikus rendszerben élhetnek, és az emberi jogaikat teljes mértékben élvezhetik, és a jogállamiság fog eh, uralkodni. A személyes eh, benyomásom azonban az, hogy egyedülálló helyzetben vagyunk. Nem hiszem, hogy valaha is eh, láttunk volna ilyenfajta kihívást magunk előtt. Tunézia nem összehasonlítható a bukott államokkal, megvan a legtöbb intézmény, ami szükséges a demokratikus államhoz, de ezek az intézmények azonban a gátlástalan diktatúra fogságában voltak az elmúlt húsz évben, és nagyon erős elnöki irányítás, illetve hatalmi visszaélés alatt álltak. Az elnök, illetve bizonyos az elnökhoz közel álló családok irányították ezeket. Az a benyomásom, hogy megvan az akarat a nemzetközi szervezetekben ahhoz, hogy Tunéziának segítsenek, hogy átjussanak ezen a nagyon nehéz átmeneti időszakon, és természetesen az Európai Unió az egyik legnagyobb támogatója ennek, de a kollégáim is osztják való, valószínűleg azt a benyomást, hogy a Tunézi, Tunéziában megvan a kompetencia, tehát nem kell újraépíteni ezt az országot. Itt igazából tanácsadásra, segítségre, segítségnyújtásra van szüksége. azt szeretném, hogyha a nemzetközi közösség koordinálná a támogatását és segítene, mert előfordulhat egyébként az, hogy Tunézia nem tudja majd kihasználni ezt a fajta támogatást teljes mértékben. Tudom, hogy holnap Tunisban az EU nagykövete, illetve az EU delegáció találkozik majd, hogy megvitassák ezeket a kérdéseket, és remélhetőleg együttműködnek majd az ENSZ fő biztosával, az EU, az, az ENSZ emberi jogi fő biztosával, és úgy gondolom, hogy kitűnő segítséget tudnának nyújtani alkotmányos ügyekben, és az Európa Tanácsot is meg lehetne kérdezni arról, hogyan lehetne a jogalkotást kialakítani, a politikai pártokat, stb. Tehát ezek lettek volna a közvetlen megjegyzéseim, és most pedig szeretném megadni a szót Panceri úrnak, aki az AFO delegáció társelnöke, és ő is beszámol majd a tapasztalatainkról, a véleményéről, és meg is ad neki azonnal a szót. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Csak nagyon röviden, ha megengedi. Szeretnék beszámolni arról, hogy merre jártunk, mit láttunk, milyen benyomás alakult ki bennünk. Természetesen kiadtunk egy sajtóközleményt is, amely viszonylag jó példákat hoz arra, hogy mit tapasztaltunk a helyszínen. Roppant bonyolult a helyzet. Viszonylag békés abból, amit mi láttunk, ugyanakkor politikai és biztonsági, biztonságpolitikai szempontból roppant bonyolult. Amíg mi Tunéziában jártunk, folytak a tüntetések, és sajnálatos módon négyen életüket vesztették, amit természetesen elítéltünk a küldöttség nevében. Roppant szoros programunk volt, megpróbáltunk eh, Benali eh, hat bukását követően minél teljesebb képet kialakítani a belpolitikai helyzetről. A politikai reformbizottság korrupció elleni bizottság, illetve a forradalom előtti eseményekkel foglalkozó bizottság felállítására sor került. Ez a három bizottság elsősorban a Benasur, Tunéziában viszonylag jól ismert személyiség az, vezetés alá tartozik, tehát az ő a helyzet persze napról napra, órára, órára változott, benne, úr is mondta, hogy eh, a konzultáció a különböző politikai erőkkel és csoportosulásokkal és civil szervezetekkel roppant fontos, hiszen ki kellett, ki kell dolgozni egy stratégiát arra, hogy ebből a zsákutcából, ebből a pat helyzetből valahogy kilábaljon Tunézia. Egy átmeneti kormányjal rendelkeznek, amely igen gyenge, és nem sokan ismerik el. A miniszterelnökkel is találkoztunk, és az volt a benyomásunk, hogy teljesen magára maradt. Egy óriási elnöki palotában nem volt rajta kívül senki más tulajdonképpen roppant furcsa, kényes, összetett helyzetről számolhatok be tehát. Tulajdonképpen arra voltunk kíváncsiak mi is, hogy milyen stratégiát kíván Tunézia végrehajtani annak érdekében, hogy az átalakulás, a demokratikus átalakulás minél gyorsabban és békésebben folyjon le. A kérdés mindig az volt, mi a kiindulási alap. Hiszen a politikai ügyek bizottságának elnöke a meglévő alkotmányra alapozva próbál majd elnökválasztásokat tartani. Hát van ennek a meglévő ö, alkotmánynak bizonyos legitimációja, ugyanakkor ez problémákat is jelenthet, hiszen fennállhat a veszélye annak, hogy a hogy Tunézia elnökét legitimizálják ugyanaz szavazók, a választók, de mégis egy olyan alkotmány alapján kerül beiktatásra, amelyet mindenképpen módosítani kell, amely módosításra szorul. Lehet, hogy ez nem a legmegfelelőbb kiinduló pont, ezért felmerült a gondolat, hogy egy alkotmányozó gyűlést, nemzetgyűlést érdemes -e esetleg inkább tartani, és egy olyan államformát, államberendezkedést eh, létrehozni, amelyet az emberek is támogatnának. Elnöki rendszer, vagy esetleg inkább egy parlamenti köztársaság. Felmerült tehát a gondolat, hogy bízzák a választókra ennek eldöntését. Milyen feltételekkel lehessen létrehozni politikai pártokat, milyen határidőket szabjanak. Ez valószínűleg 6 hónap lesz. Ezt követően kerülhet esetleg majd sor az elnökválasztásra. Tehát többfajta érrendszer javaslat is eh, felmerült. Ez csak az én benyomásom vagy gondolatom volt. Fontos egyeztetést tartottunk az átmeneti kormánytagjaival is, akikkel fontos volt találkozni, már csak azért is, mert ezekből leszűrhettük azt, hogy a kormányzatnak mik az általános elképzelései, mi az általános politikai irányvonal, főként az igazságügyminiszterrel folytatott eszmecsere volt roppant eh, érdekes. A bíróságok függetlensége az igazságszolgáltatás eh, reformja ügyében alkotott elképzelését osztotta meg velünk, a védelmi miniszterrel is találkoztunk. Nyilván önök is tudják, hogy a katonaság az egyetlen olyan elismert testület vagy szervezet, amelyet még az emberek is elfogadnak, mert nem vettek részt ezekben az eseményekben, és e, garantálhatják az átalakulást is ezáltal a külügyminiszterrel is. Egy e, informatív egyeztetést, eszmecserét folytatunk. Tunézia jövője volt elsősorban napirenden, és felkérést is kaptunk arra, hogy a választási folyamatot véleményezzük, ennek felügyeletében vegyünk részt majd. Civil szervezetek képviselőivel is találkoztunk, a jogász kamarával, a pontosabb politikai pártok képviselőivel, az iszlám párt képviselőivel is, találkozni tudtunk, és meghallgathattuk a véleményüket arról, hogy hogyan képzelik el Tunézia jövőjét. Kérdéseinkre hosszasan válaszoltak, felvázolták a demokráciáról alkotott elképzeléseiket, és vissza is kérdeztek. Nekünk szögezték a kérdést, hogyha szabad választásokat tartanak, és az iszlám reformista párt nyeri választásokat, akkor Európa tiszteletben tartaná-e ennek az eredményét? Gondolva, vagy utalva a palesztin e, választásokra, amelynek során Hamas, a Hamas került hatalomra. forrong a helyzet, a politikai pártok jönnek létre, miközben joggal állítják, hogy a politikai pártok létrehozásának feltételei még nem adottak, nincsenek lefektetve. Nos, ahogy mi látjuk a helyzetet Tunéziában, illetve a társadalom, amely fellépett az elnyomó eh, rendszer ellen, a Benali és az egypárt rendszer ellen, egy demokratikus folyamatban kifejezve a véleményét. Nos, ez alapján úgy védjük, hogy a tunéziai politikai rendszer e, egyik kulcsfontosságú eleme, pillére a pártrendszer lesz. A politikai pártok alkotják majd a sarokkövét ennek az új berendezkedésnek. Fontos vita folyik a pártok között is arról, hogy a forradalmi folyamat Tunéziában folytatódjék, és mint egy forradalmi választásokkal egy új elnököt válasszanak-e esetleg, illetve hogy kiket lehet az átmeneti kormányból kizárni. Nos, a civil szervezetek eh, által elmondottakból le lehetett szűrni egy bizonyos eh, fajta tendenciát. Igen, komoly kritikával illették Európát, ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. És ez többé-kevésbé a következőt jelenti non avete fatto prima quanto era necessario fare <clears throat> per far sì che si creassero condizioni. Azt mondták, hogy Európa nem lépett fel elég keményen a Benali egypárt rendszerével szemben. Ez volt a kritikájuk fő vonala. Igen, kem- komoly és kemény hangvételülésekkel is részt vettünk, de mégis fontosak és érdekesek voltak, amik elhangzottak. Remélem a kollégáim is osztják az érzéseimet, amikor azt mondom, hogy a helyzet továbbra is roppant bonyolult, és általában senki nincs tisztában azzal, hogy mik az elvárások, felállt ugyan a már korábban említett három különböző bizottság, de az alkotmányos változások folyamatát mi egészítheti ki. Egy bizonyos fajta politikai vagy hatalmi vákum alakult ki Tunéziában, amely az jelenlegi ideglenes kormányt körülveszi. A Ben Ali kormányát kiszolgálók még mindig ott vannak, még mindig vannak arra irányuló törekvések, hogy visszafordítsák az időmenetét. Ugyanakkor a forradalom az idegen forgalom válságát is jelenti. és igen könnyen előfordulhat, hogy a gazdasági összeomlás vagy csőd szélére kerül az ország. Ezen kívül a biztonságpolitikai megfontolásokat sem szabad figyelmen kívül hagyni, az emberek, az intézmények, illetve általában a gazdasági és az ipari rendszer biztonságát, amely szintén nem egyértelműen garantált jelenleg. A következő, a demokratikus folyamat, az igazságszolgáltatás reformja, a szabad sajtó megteremtése, és az általános szabadságjog garantálása, a szakszervezetekbe tömörülés, a szólásjog, a vallás szabad gyakorlásának joga, mind-mind olyan, amit még le kell fektetni, meg kell teremteni Tunéziában. Szerintem egyértelmű, hogy ezt az átalakulást, ezt a folyamatot segítenünk, támogatnunk kell. Egyértelmű és világos gazdasági és társadalmi együttműködési keretet kell létrehoznunk, beszélnünk kell a bevándorlás kérdéséről, illetve a migrációs folyamat megállítására tett erőfeszítéseket is végig kell gondolnunk, hiszen az értelmiség agyelszívásának folyamata, ha lehet ezt mondani, még inkább felgyorsult. felmerült egy pár nappal ezelőtt annak az ötlete, hogy egy munkacsoport álljon fel, amely segítheti a demokratikus folyamatot, hiszen az Európai Parlament, illetve más intézmények esetleg részt vehetnek ebben a folyamatban. Szerintem nem csak választási megfigyelőket kell küldeni, ha majd sor kerül a választásokra, nem. Már most állandó jelenléttel kell jelentkezni az Európai Uniónak, nem csak azért, mert ez fontos, hanem azért is, mert a politikai pártok és a civil szervezetek is ezt kívánják, ezt várják tőlünk. De röviden így foglalnám össze a benyomásaimat, hogyha a küldöttség többi tagja úgy véli, hogy valamivel ki kívánja eh, kiegészíteni lehetne az általam elmondottokat, akkor azt most megtehetik. Köszönöm. President Panseri for this report of the delegation and I'm inviting all the members of the delegation to give eh, their Uh, remarks. Um, but before that, I'd like to, to emphasize that indeed already in, in Brussels when uh, the new interim foreign minister met with our president Buzek, um, Mr. A magyar tolmácsoknak fél hétig tart a munkaideje, és innentől kezdve angolul, franciául, olaszul, spanyolul és lengyelül lehet hallgatni ezt az ülést. President Panseri has said uh,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 Thank you, Mr. Busuttil. You certainly reflect the sentiments we all had. So the next I will give the floor to Mrs. Romero Lopez. Gracias, Presidenta. Quizá para dar alguna información complementaria, porque eh,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 Uh, transition from uh, dictatorship to democracy because you certainly know how difficult and how challenging it is. But I give the floor to Vice Chair of the Subcommittee on Human Rights, Mr. Kazak. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Euh, c'est vrai que venant d'un pays qui aussi euh, vient de passer une période de transition, il y a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 où tout va être décidé démocratique ait euh, lieu et notre parlement notre commission puisse avoir euh, sa participation dans cette mission d'observation. merci. thank you very much for your remarks mr kazak. i have uh, on my list mrs ayala uh, who was also a member of the delegation and mr gahler and i wonder if uh, others present still want to take the floor mr Viziv, mr zeller